Um, I would like to start... Kedves kollégák! Szeretnénk uh, kezdeni a munkát. I, I know uh, that the room is too small, but I... Uh, Tudom, hogy nagyon kicsi ez a terem, de ezzel kell főznünk. Talán néha helyet cserélhetnek időről időre, aki most áll majd ül, és fordítva, szervezzék meg. De szeretném kezdeni a munkát, és mielőtt üdvözöljük a biztos, szeretnék még egy dolgot, ami a bizottsághoz tartozik. Ezt délelőtt kellett volna intéznünk. Tájékoztatom önöket tehát, hogy van néhány új kollégánk a parlamenti ciklus második időszakára jöttek hozzánk, tehát néhány embert lecseréltek, illetve növekedett is a létszámunk Jens Nilssonnal kezdeném. Ő növeli a kollégáink számát, hogy így mondjam. A szocialista demokrata csoporttól érkezett. Egyébként régi barátja a kohéziós politikának. A régiók bizottságában dolgozott korábban, most pedig köztünk van, úgyhogy ez nagyon jó hír, nagy tapasztalattal rendelkezik. Az ALDE frakcióból Vincenza Jovine van itt. Üdvözöljük. Nagyon örülök, hogy a körünkben láthatjuk. És a zöldek eh, frakciójából Anna Miranda. És úgy gondolom, hogy az EFD-től Philip de Villiers eh, kellene, hogy itt legyen, nem tudom, hogy itt van-e. És még egy másik kolléga, aki Tváró barátunkat helyettesíti, Yunus Umar Giz. Örülünk, hogy itt van. És Hán biztos azt mondja, hogy Éva Stadler is a körünkben van, őt is üdvözöljük. És van még valaki, akit nem említettem, illetve kérdezem, hogyha van ilyen, akkor jelentkezzen. Szegedi Csanád nincs itt a magyar kolléga. There is also a colleague, um, uh, Ivari Padara, I think, is with us as well, who's... Ivari Padara új pótaként van jelen. Ennyit erről a témáról, és most hivatalosan megkezdem a délutáni ülés szakunkat. Kérem a biztos urat, hogy mondja el az expozéját. Örülök, hogy hivatalosan először itt van a körünkben idén. Igen, sokunkkal találkozott már, és örülök is, hogy ilyen nyitott és készen áll arra, hogy egyeztessen a kollégákkal. Ma szeretnénk önt meghallgatni, bármi mondani valója van az új szabályozási keretekre vonatkozó tárgyalással kapcsolatosan. Tehát az biztos úr bevezetőjével kezdjük, és a szokásaink szerint észrevételeket, kérdéseket tehetnek fel a koordinátorok először, aztán a többi rendes tagja a bizottságnak. Öné a szó, biztos úr. Köszönöm, Danuta, megragadnám a lehetőséget, hogy különösen neked, de a többi kollégának is, akiket újra választottak, ez egy hagyomány itt a házban, hogy a mandátum fél idejénél új vagy ö, ismételt választásra kerül sor, hogy folytonosság legyen a szakbizottságban. Véleményem szerint ez nagyon kedvező, különösen a regionális politikában a folyamatosság bármilyen formája rendkívül kedvező, különösen politikánk és projektjeink végrehajtása szempontjából. És ezzel át is térnék a kiinduló pontra, hiszen az elmúlt hetekben, hónapokban a strukturális politika a figyelem középpontjába került. Sokan úgy vélik, hogy a strukturális politikával Európa közös gazdasági problémáit meg tudjuk oldani. Nos, hozzá tudunk ehhez járulni, de mindent a strukturális politika segítségével nem tudunk megoldani. Ettől eltekintve azt hiszem, hogy valamennyiük nevében mondhatom, hogy a strukturális politika önmagában véve egy növekedési politika, és attól függ, hogy milyen intelligensen használjuk fel a forrásokat, a célkitűzés viszont egyértelmű, a strukturális alap segítségével a növekedést támogatjuk, munkahelyeket teremtünk, vagy biztosítjuk ezek fennmaradását. Egy rövid áttekintés a források felhasználásáról a 2011-es évben ez egy rekordév volt összességben. 230 milliárd eurót fizettünk be ki az ERF területéről 528 tizedet. Ez 6,5% növekedést jelent a 2010-es évhez képest, tehát 6,5 milliárddal többet, mint 2010-ben és ez az önök határozata révén vált lehetséges, a társfinanszírozási rátát ugyanis növeltük, még az év vége előtt 300 kapott Görögország és Románia, és időközben 600 millió eurót fizettünk ki Portugáliának. A politika végrehajtása jól zajlik, megfelel a terveknek, a 2012-es év a végrehajtás évekkel, hogy legyen ettől függetlenül. Tehát itt valóban be kell bizonyítani, hogy a forrásokat jól, hatékonyan használtuk fel. A bizottság részéről már több éves tapasztalattal rendelkezünk. A kifizetési igényeket illetően nem szokatlan az, hogy az év vége felé magasabb részarány keretkezik, így decemberben a teljes költségvetés 18%-át fizettük ki. Ez természetesen a terv csomaggal is összefügg, valamennyi tapasztalatunk ellenére megnehezíti ez a dolgunkat, hiszen hogyha valaki nem tudja, hogy pontosan jönnek a kifizetések, akkor bizonyosan aggodalmak merülnek fel a likviditással kapcsolatban. Nos, a fel nem használt pénzeket illetően a struktúrás alapból ezeket más célokra lehetett használni. Ahogyan a szakértők itt a teremben tudják, volt fel nem használt forrás, és a 2010-es és 2011-es években maximum 30 millió euró volt ilyen, és ezzel 25%-kal növeltük ezen összegek volumenét. Azt hiszem, hogy a struktúrális alapok szakértői részéről lényegi javaslatokat várhatunk a tekintetben, hogy hogyan lépjünk tovább. Ami továbbra is fontos, a projektek minőségét állandóan vizsgálnunk kell, és a fennmaradó időt arra kell kiaknáznunk, hogy ott, ahol erre szükség van, ott változtatásokat eszközöljünk a programokon. Azok, amelyek jól működnek, azokat talán tovább kell dotálnunk, amelyek viszont nem működnek megfelelően, viszont stratégiai jelentőséggel bírnak, nos ott megfelelő rugalmassággal élhetünk. Nos, az év elején szeretném tájékoztatni a szakbizottságot az ügymenetről, a dolgok lefolyásáról, hiszen a parlamenti képviselők majd döntenek az éves költségvetésről, javaslataink vannak a költségvetés tekintetében. Itt a 7 éves, több, 7 éves pénzügyi keretről van szó, és egyes likviditási igények érvényesítéséről. Nos, tehát vannak csökkentések a költségvetésünket illetően, és az nem mást jelent, mint hogy a már megállapodott forrásokat egyes tagállamoknak nem tudunk, nem tudjuk kifizetni. Noha a kifizetési igények időben befutottak tőlük hozzánk. És így módon meg kell vizsgálnunk majd, hogy hogyan illeszkednek össze ezek a dolgok. Nos, a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan a kohéziós politikát illető javaslatokról szólva a résztvevők október, tavaly október óta foglalkoznak a technikai részletekkel. Milyen tevékenységekre került sor eddig? Először beszámolhatok arról, hogy nem váratlanul a lengyel elnökség nagyon nagy súlyt helyezett erre a politikai szakterületre, nagyon elkötelezetten foglalkozott ezzel a témával, és a tanácsban igencsak előre haladtak a tárgyalások ezzel kapcsolatosan. Egy első kompromisszumos szöveget mutattak be decemberben. A tanácsban természetesen voltak viták arról, hogy ez esetleg túl korai ez az időpont, de mindezzel együtt ez megmutatja egyes tagállamok elkötelezettségét, és különösen a lengyel elnökség elkötelezettségét ez a dokumentum amely a stratégiai programozással és a tematikus koncentrációval foglalkozik. Rendkívül hálás vagyok azért, hogy a Dán elnökség hasonló elkötelezettséggel folytatja ezt a vitát. Elkötelezett programot mutatott be, és elnöksége keretében különösen nagy súlyt helyez a menedzsment és ellenőrzési rendszerekre. A tanács területén, a mi politikai területünket illetően már több mint száz órás tárgyalásra került sor. Egy munkacsoport két napig informális miniszteri munkacsoporti ülések keretében foglalkozott ezzel a témával. Az általános ügyek tanácsa április 25-én és június 26-án fog foglalkozni ezekkel a rendelt javaslatokkal. Ezt azért mondom el, mert itt a parlamentnek természetesen köszönetet szeretnék mondani eddigi munkájáért, de kívülállóként rá szeretnék mutatni arra, hogy a tanács nagyon intenzíven és megfelelő gyorsasággal viszi előre ezeket az ügyeket. A tartalmi tárgyalások párhuzamosan kell, hogy zajoljanak a pénzügyi tárgyalásokkal. Nos, a további cél az kellene, hogy legyen, hogy végeredményben ezt a költségvetést megerősítik, amit mi a bizottság részéről javasoltunk. De legalább annyira fontos, hogy az alapelvek, a szerkezet megerősítést nyerjen. És azt hiszem, hogy könnyebb, hogyha a pénzügyi tárgyalásokkal párhuzamosan történnek a tartalmi tárgyalások. A pénzügyi szakértők a szerkezet egyes részeit kivehetik, és azt mondják, hogy erről le lehet mondani, erről is le lehet mondani, vagy itt, vagy ott adjunk még hozzá valamit. Nos, azt hiszem, hogy a regionális politika nézőpontjából és a vitárdig állás alapján fontos az, hogy a központi, a legfontosabb elemei ennek a szakpolitikának a jövőben is fennmaradjanak, túléljenek. Éppen ezért azt hiszem, hogy feltétlenül szükséges ezeket a tárgyalásokat egymással párhuzamosan folytatni. Ez lenne a kérésem, a felhívásom a parlament irányában, hogy hasonlóan járjanak el, hogy a parlament és a tanács közötti megbeszélések egyenrangú felek közötti szinten tudjanak megtörténni, és hogy mind a két fél ugyanabból a kiinduló, ugyanarról a kiinduló pontról induljon, és a parlament ne a tanács álláspontjára reagáljon csupán. Tehát jó lenne, hogyha itt is gyorsabb tempóban reagálnának, de úgy tűnik, hogy eddig ez így történt. Nos, tehát e, ez történik eddig a tanácsban a mi nézőpontunkból, erre szeretnék még majd konkrétan kitérni, hiszen az elnök asszony erre kért engem. Nos, mik a politika központi elemei? A beruházási politika világos irányultsága. Ez egy olyan szakpolitika, amely tartalmaz szolidáris szempontokat is, illetve tekintetbe veszi ezeket. A beruházás az emberekbe, a régiókba, és a hozzáadott értékteremtés a kulcsszavak. Másodszorban a lényeges elemek az eredményorientáltság. E tekintetben mostanáig nincs nagy nézetkülönbség, viszonylag nehéz kifogásokat emelni a kritériumokkal szemben. számszerűsített eredményeket akarunk bemutatni. Itt nehéz ezzel kapcsolatosan kifogással élni. Nehezebb vagy érdekesebb az a vita, amely a tematikus koncentrációval foglalkozik. Jogalkotási szempontból nem vártam mást, mint hogy egyes, legalábbis egyes tagállamok részéről ezt a megközelítést kritikusan, kritikusan tekintik, és a parlament részéről is legalábbis informálisan hallottam már ilyen hangokat, hogy a tematikus koncentráció ezen mértéke bizonyos területeket illetően szintén kritika tárgyát képezte. Nyíltan megmondom, hogy közvetlen munkatársaim a bizottságban Potocsnik és Hidegát biztosok nem könnyítették meg az életemet, amikor az energiahatékonyság, energia megtakarítás esetében minimális kritériumokat javasoltunk. Azt hiszem, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek nem csupán az éghajlati helyzet javításához járulnak hozzá, hanem a munkahely teremtés, munkahelyek megőrzése területén is nagyon értékesek, fenntarthatóak lehetnek. Ezek nagyon sok munkát követelnek, és kevesebb tőkét, hiszen kevésbé végezhetik ezeket a feladatokat gépek. Nos, szívesen bocsájtkoznék önökkel vitába ezen szempontokat illetően érdekelnének a példák a különböző projektekről vagy témakörökről, amelyek nem illeszkednek be, nem illeszthetőek be a mi koncepciónkba. Hiszen ezek a tematikus prioritások, ezek elég széles körülön fogalmazottak, a, például a KKV-k támogatását illetően, az innovációs szempontot illetően, az innováció a mi felfogásunk szerint azonban nem csupán technológiai innovációt jelent, hanem a közigazgatásban lezajló innovációt, vagy a marketingben, vagy akár a folyamatok lezajlását illetően. Tehát ez ö, olyan fajta innováció, mely hozzájárul ahhoz, hogy a ö, vállalatok jövőben mutatóak versenyképesebbek lehessenek, illetve versenyképességüket erősíthessék. Nos, mindezek olyan célkitűzések, amelyek véleményem szerint mindenki egyetértésére találnak. Aztán itt van még az energiahatékonyság, az energia megtakarítás. Itt is nagyon sokféle felhasználási lehetőség van. Nos, az, hogy itt nagyon sok pénzt bocsájtanánk rendelkezésre, amit aztán nem is tudnak felhasználni, szerintem éppen a fordítottja igaz. Szeretnék egy példával élni. Egyesek azt mondták, hogy ezt szívesen végrehajtanánk, ez is a struktúrális politika része, és nem található meg ezzel szemben a bizottság javaslatében. A harmadik pont a feltételrendszerek, a kondicionalitás. Nos, itt az az eddigi tapasztalat, hogy nagy részben elfogadottak ezek a megközelítések, itt-ott vannak viták, vannak országok, ahol erős alkotmányjogilag biztosított federatív struktúrák léteznek. Vannak olyan országok, mint például Franciaország, ahol a régiók törvény által megszabott kötelezettsége, hogy ne legyenek adósságaik. Itt vannak még a makroökonomiai kondicionalitások is, és a régiók azt kérdezik, hogy miért kellene valamiért könyörögnünk, hiszen a törvényben elő van írva, hogy nem is ö, lehetnek adósságaink. Nos, ezekről lehet vitázni. A kondicionalitás minden esetre ahhoz járul hozzá, hogy ö, a jogszabályi és ö, jogszabályi keretfeltételeket javítsuk, és a strukturális forrásokat szabályszerűen fel lehessen használni úgy tűnik, hogy ezek az elvek széleskörűen elfogadottak, de itt is érvényes az általános megállapítás, hogy az ördög a részletekben rejlik. Talán még zárásul néhány megjegyzés egyes lényeges problémákat, illetően a koordinátorok munkadokumentumai kapcsán. Nos, a tematikus koncentrációról már részleteiben szóltam, a makroökonomiai kondicionalitást éppen az imént említettem meg, a partnerségi elvet illetően elmondhatom, hogy továbbra is várom az Európai Parlament támogatását ezen fontos pontot illetően, hogy valóban meg tudjuk kötni a tagállamokkal a megállapodásokat, amelyek keretében a régiók megfelelően integrálódhatnak, és nem csupán a régiók, hanem a több szintű kormányzás elvét követve a helyi önkormányzatok és az ONG-k is. És az utolsó pont, amely szintén heves vitatárgyát képezte, és ahol furcsa módon a tanács és a parlament egyetértett. Nos, ez a közös stratégiai keret jogállása. Ismerem az álláspontot, illetve ennek a dokumentumnak a lényegét február folyamán fogunk javaslattal jönni a tekintetben, és azt hiszem, hogy fontos a dokumentumot ismerve minőségi vitát kezdeni. Ez egy újítás, ez egy kihívás a mi szolgálatunk számára is, hogy ezen a, helyen, ezen a területen valamit kialakítsuk, ami korábban nem létezett. Ez egy ambíciózus, nehéz célkitűzés, a különböző területek között egyensúlyt kell létrehozni, és meg kell határozni a közös célkitűzést. Azt hiszem, hogy ez, nem, ez egy nem érdektelen és igencsak nagyon sok erőt követelő feladat, amire időhöz van szükség. A felelős biztosok számára ez fontos feladat, hogy egy jó tervezettel éljenek e tekintetben. Aztán, hogy hová jut ez az ügy, az majd a viták során megmutatkozik. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much, eh, Commissioner. Köszönjük, biztos úr, kedves kollégák! Akkor, ha megengedik, egy pár percre szólnék arról, hogy hogyan fogjuk szervezni ezt a mai ülésünket, hiszen jó néhány, igen, szorosan lett rendünk és a koordinátorok nem ellenezték azt, hogy ma délután egy kalap alá vegyünk több témát. Johannes Hahn bevezetője az egész vita bevezetőjeként szolgál majd. Ezt követően tehát Nikolas Martinel és a többi kollégával a részletekre térhetünk át egyből. A négy már jól ismert kérdésre fogunk tehát koncentrálni a vita második felében. A biztos úr bevezetét meghallgatva az előadókat és a koordinátorokat <clears throat> fogom eh, felkérni, bár a kettő között jelentős átfedés van. És ez után következnek a bizottság eh, tagjai, a többi kollega. Elsőként az általános rendelet előadóit kérem fel, a néppárt nevében Lambert van Nistelrooy. Ehm, eh, Köszönöm. Én szívesen. Leszek az első. Joggal mondta elnök asszony és eh, biztos úr, hogy itt az ideje, hogy felgyűrjük az ingójunkat és nekilássunk a munkának, hiszen a az Európa 2020-as stratégiához igazodó újfajta kohéziós politikát kell e, valahogy kialakítanunk, a hagyományos megközelítésen kell változtatnunk. A parlamentnek fel kell venni a kesztyűt, hiszen a munkadokumentum elkészült, az általános rendelettel kapcsolatban. Az előadókat is kijelöltük, e, és talán ebből láthatja is, hogy az Európai Parlament hogyan szervezi a munkáját. Mint mindig, minden, minden mindennel összefügg. Az MFF a többi éves pénzügyi keret különösen fontos. Ez azonban az Európai Parlament részéről a feladatunkon nem változtat. Célunk, feladatunk az, hogy e, megalapozzuk az első olvasatot, Eh, ahol remélhetőleg egy valóban eh, mindenki szemre elfogadható kompromisszumra tudunk jutni. A legfontosabb kérdéseket felvillantotta. Mi azt szeretnénk tudni, hogy mikor kaphatunk további magyarázatokat, további részleteket. Talán legközelebb, amikor önne tartani talán egy meghallgatás a e témában, majd ezt követően nyújthatjuk be a legfontosabb módosító indítványainkat, amelyeken nem csak a mi bizottságunk dolgozik majd, mint illetékes bizottság, hanem a, azok a társult bizottságok is, amelyek véleményt készítenek-e témához, hiszen részben őket is érinti. Így fogunk tehát eljárni ebben a témában. Utalt arra, hogy mely kérdéseket kell tisztázni, és át is ugrott viszonylag zökkenőmentesen az új stratégiai keretre. Ugyanakkor a parlament álláspontja ezügyben eltér az önétől. A kedvezményezettek e, szerepét kell vizsgálni, már pedig az, annak fényében, amit elmondott, elkerülhetetlen, hogy itt változások legyenek, a célokat, a stratégiákat, a kereteket és a programokat valahogy össze kell kapcsolni. Hogyha ez valóban így van, akkor az egész megközelítés olyas valami, amit nekünk az együttdöntési eljárásban kell jóvá hagynunk. A tanácsban, ha jól értesültem, holnap fognak erről tárgyalni. Azt kell tehát tudnunk, hogy most ez 12 hónapon keresztül pattog majd a labda a tanács és a parlament között? Említette a tematikus koncentráció híres hírhet ügyét is. Deze fondsen meer doelstellingen tegelijk worden gehaald. En dat je die, de, de klimaat- en met name energiedoelstellingen. Ezen alapok eh, új célokat szolgálnak, például éghajlatvédelmi célokat. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a nemzeti és regionális szintű végrehajtást rugalmas kell, hogy maradjon, túlságosan merev százalékokkal, célszámokkal nem szabad megfolytani az alapok működését, hiszen konkrét igényekhez kell ezeket igazítani. Egy elméleti keret nem feltétlenül szolgálja ugyanúgy az észak-finn és a dél-olasz régiók nyilván jelentősen eltérő érdekeit. Ezért mondom azt, hogy rugalmasságnak lennie kell a rendszerben, ezt valahogy bele kell építeni. Semmiképp sem célunk, hogy a bizottság javaslatának alapve lépítésén változtassunk, ezt e, teljesen felborítsuk, de a rugalmasságot vagy be kell építeni a rendszerbe. a feltételhez kötöttséggel kapcsolatban ugye elhangzott a makrogazdasági kondicionalitás eh, kulcs szó, kulcs kifejezés. Most tudjuk, hogy vannak olyan régiók, illetve tagállamok, ahol az adóssággal kapcsolatos szabályok eh, igen szigorúak. Most, hogy már a hatos csomagot elfogadtuk és életbe lép, Tudjuk, hogy ha a makrogazdasági megállapodásoknak nem teszünk eleget az Európai Unióban, akkor ez automatikusan nem jelenti azt, hogy az uniós eh, programokat automatikusan leállítják. Erre valamilyen megoldást találnunk kell. Ezen folyamat részeként azonban szeretnénk, hogyha ön tisztázná, hogy pontosan mik ezek a feltételek, hogyan néz ki ez a feltételrendszer, amelyhez a támogatást kötnék, és fontos, hogy a tagállamoknak a tagállamok eleget tudjanak tenni a megvetett feltételeknek, mielőtt megfenyegetjük őket azzal, hogy elzárjuk Brüsszelből a pénz csapot, elzárjuk a, a támogatási programokat. Nem célunk nekünk, Um, hogy um, alapjaiban felbolygassuk a kohéziós alapok jelenlegi felépítését. De egy ilyen döntésnél politikai döntéseket kell meghoznunk, úgyhogy jó lenne, hogyha felvázolná, hogy hogyan képzeli ezt el. Danuta. Konstance asszony. Igen, köszönöm, Danuta. Nem szeretnék arra kitérni, amit most Lambert felvetett. Úgy vélem, hogy időközben, mert igen, csak a tárgyalások közepette vagyunk, azt illetően, hogy milyen álláspontot foglaljunk el a rendelettervezeteket illetően. Egyes területeken igencsak besűrűsödik a munka. Azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy a parlament a források koncentrációja ellen van. A parlament, legalábbis én így értem a vitánkat, azt szeretné, hogy a kiválasztásnál, amire én összpontosítok, nagyobb legyen a rugalmasság azt hiszem, hogy azt akarjuk, hogy a, nem, nem azt akarjuk kijelenteni, hogy adják oda a régióknak a forrásokat, és aztán csináljanak velük azt, amit akarnak, nem ezt értjük rugalmasság alatt. Soha nem kaptam választ arra, el tudnám képzelni, hogy az az eszköz, amelyet önök újonnan javasoltak, ezek a partnerségi szerződések, ezek lehetnének arra felhasználhatóak, hogy a források koncentrációját bizonyos súlyponti témák körül megvalósítsák a régiók számára szükséges rugalmasság megőrzése mellett. Örülnék tehát annak, hogyha azokat az információkat, amelyek amiket a kohéziós politikákkal foglalkozók kapnak, azok nyomán kiderülne, hogy milyen státuszuk van ezeknek a partnerségi szerződéseknek, ezek jogilag kötelezőek, hogyan lehet ezeket alakítani, a tagállam az egyik partnerségi fél, a bizottság a másik, vagy a régiók is bevonódnak a tárgyalásokba. Jó lenne, hogyha ezt részletesebben kifejteni, hogy milyenek az önök elképzeléseik, illetve hogyan gondolja ezt az eszközt továbbfejleszteni olyan keveset mondanak a javaslatukban erről az eszközről, hogy igencsak széles értelmezési lehetőségek nyílnak itt meg a kohéziós politika fejlesztésére lehetnének ezek az eszközök mindenképpen felhasználhatók. Lenne még egy megjegyzésem az eredményorientáltsághoz. Valójában senki nem emelhet ezzel szemben kifogást, de hogyha megnézem a mutatókra vonatkozó javaslatot, amely egy eredményorientáltsághoz kell, hogy vezessen, így módon mérhetőek lennek ezek az eredmények, de ez túlságosan általános. Én elégedett vagyok ezzel, ezt senki nem kifogásolja, de hogyha megnézzük, hogy helyes, -e, hogy már a rendeletben szerepelnek ezek a mutatók, vagy esetleg a tagállamokkal kellene közvetlenül tárgyalni a tekintetben, hogy észszerű mutatókat találjanak az eredményorientáltság céljából, Nos, ezzel még lehetne foglalkozni, de ez nem változtat sokat a dolgon. Nos, ebben az összefüggésben azt tanultam meg az elmúlt hetekben, hogy az eredményorientáltságot szorgalmazzuk egy részről, de ez fordítva azt is jelentheti, hogy minden egyes ceruzát, minden egyes papírlapot egyenként fel kell sorolni, hát ez nem sok eredményre vezet. Még ma délután is beszélünk majd az egyszerűsítésről, és a javaslatban szereplő egyszerűsítés azt jelenti, hogy kevesebb ráfordításra lesz szükség az ellenőrzésekhez, kevesebb ellenőrzés érinti majd a végkedvezményezetteket. Nos, azt hiszem, hogy a e tekintetben még közösen foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel, illetve egy középutat kell találnunk. Azt hiszem, hogy ez szolgálná azt az érdeket, amit a vita kezdetén már közösen megállapítottunk, azaz azt, hogy tulajdonképpen milyen irányba akarunk haladni a jövőben a kohéziós politikánkkal. Aztán a közös stratégiai keret eszköze érdekes lenne a közeljövőben egy javaslatot kapni, azt illetően, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. A tartami javaslatok révén kellene egy utat találni arra, hogy valamennyi európai intézmény érdekében el lehessen érni, hogy mi is megfelelően részt vessünk ebben a folyamatban, és a rugalmasság segjegyében kiigazításokat lehessen itt eszközölni. Ez csupán néhány észrevétel, melyeket megkívántam tenni. Köszönöm. Uh, one more, Jan Albrecht. Köszönöm. Köszönöm, Jan Albrecht. Ja chciałbym zadać kilka pytań szeretnék néhány kérdést feltenni, anélkül, hogy részletekbe bocsájtkoznék, ami a regionális fejlesztési alapot illeti. Első kérdésem. A következő elképzelés. Kevesebb forrásunk van a költségvetésben. Mi erre a bizottság reakciója? Hogyan fogja csökkenteni a kohéziós politika forrásait. A pénzügyi eszközök csökkentése megváltoztatja ezt a szakpolitikát? Nagyon fontos a válasz munkánk és a kedvezményezettek szempontjából. A második kérdésem a kohéziós politika filozófiájához kapcsolódik a 2010-2020 közötti időszakban. A kiindulási elképzelés a következő volt – nagyon keményen kell dolgozni a tagállamokkal a programozást illetően, ezt követően nagy szabadságot biztosítanak a tagállamoknak a végrehajtás során, majd pedig valóban nagyon szigorúan ellenőrzik a tagállamokat. Tehát a tervezésre és az ellenőrzésre helyezik a hangsúlyt. De a két szakasz között nagy mozgástér, nagy cselekvési szabadság van. Tehát, hogyha elolvassuk ezen rendelet szövegét, akkor láthatjuk, hogy ezen a köztes szakaszon változtattak nagyon sokat. A tematikus koncentráció öm, mentén. Nos, mi az Európai Parlament támogatjuk a tematikus koncentráció elképzelését, de amit a miniszter úr és Krél asszony is felvetett. Nos, az a kérdés, hogy vajon a nagyon szigorú szabályok nyomán kell megvalósítani ezt a tematikus koncentrációt, vagy ter- teritoriális, területi megközelítés nyomán meg akarjuk tartani a tematikus koncentrációt, de azt is kívánatosnak tartjuk, hogy a tagállamok legyenek felelősek ezen koncentrációért. Természetesen a, tematikus, a tagállamok a bizottsággal együttműködve dolgoznak ezen. Aztán az ERFA, itt a kon- nagyon mély szintű koncentrációt kell előirányoznunk, tudnunk kell, tehát, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni ezt a helyzetet. A másik kérdés az Európai Szociális Alapot illetően nagyon konkrét javaslatokkal és konkrét cselekvésekkel élt javaslatában. Szeretném tudni, hogy ezek a kulcs cselekvések, kulcs fellépések és a prioritások valóban specifikásra kerültek-e? Valóban ennyire részletezni kell -e ezeket? És aztán az utolsó kérdésem, amely ahhoz kapcsolódik, amelyet, amit Krél asszony mondott. Én az ERFA jelentéstevője vagyok, és javasolni fogok az Euró- fogom az Európai Parlamentnek, hogy mondjunk le a mutatókról ebben a rendeletben. A mutatóknak egy másik szövegben, egy másik jogalkotási szövegben kell megjelenniük. Talán szélesebb körűeknek kell lenniük, de alkalmazkodniuk kell a helyszíni viszonyokhoz, sajátosságokhoz, az adott terület sajátosságaihoz. Mert hogyha nagyon általános mutatókat vezetünk be, akkor ezek feleslegesek, haszontalanok, túlságosan nyilvánvalóak, tehát akár a GDP-ről beszélünk, akár a foglalkoztatáspolitikáról, akkor sokkal konkrét vagy pedig sokkal konkrétabb szintre megyünk. Azt hiszem, hogy az általános, túl általános mutatók nem hasznosak jelentéstevőként. Javasolni fogom, hogy ezek a mutatók egy másik szövegben jelenjenek meg. Hogyha minden európai régió számára mutatókat kívánunk kialakítani, akkor ezek annyira széles széleskörűek, annyira tágak, hogy ezek végül semmit mondóvá válnak. Végezetül egy utolsó kérdés, biztos úr. A magatartás, az etikai kódex. Mi a helyzet a partnerségi szerződésekkel tekintetben? Vajon az etikai kódexet önök határozzák meg, vagy a tagállamoktól fog majd ez függeni? mindez ugyanoda vezet még egyszer, azaz egy nagyobb szabadságot akarunk, vagy pedig pontosságot. Köszönöm szépen. Lesz erről egy második vitakör is, Bizonyára biztos úr nem eh, fogja részletezni az egyes kérdéseket, hanem a politikai irányvonalakat adja majd meg ez a lényeges számunkra is. Tessék, öné a szó. No, first of all, um... Először is, ami a jogi vonatkozásokat illeti, a CSF eh, jogállását, Erről majd később kell egyeztetnünk. Jelen pillanatban sokkal lényegesebb az, hogy legyen egy megfelelő javaslat, és ennek a tartalmáról kell majd tárgyalnunk, és végső soron bizonyára lesz majd vita a CSF jogi státuszáról, de jelen pillanatban sokkal fontosabb az, hogy legyen egy megalapozott javaslat erről az új kérdésről, mint említettem, ez újdonság a paletten. Ami a makrogazdasági feltételességet illeti, erről valószínűleg majd külön vitát kell folytatni. Vagyis arról, hogy a bizottság közös álláspontja hogyan alakul. Ez olyasmi, amiről egyeztetni kell az ECFIN-el és a többi területtel, elméleti eshetősége ez, hiszen mindannyian azt reméljük, hogy ez egy utolsó eszközként alkalmazott megoldás lesz, és nem kell majd alkalmazni. Majd az elnök asszonyhoz fordulok, amint megvan az elképzelés, csak arra nézve, hogy mikor tudunk erről még egyszer beszélni. Tudom, hogy ön kritikus álláspontot foglalt el ezzel kapcsolatosan, és nincs is ezzel egyedül. Ami a partnerségi kapcsolatokat illeti, ez egyfajta ernyő megállapodás, keret megállapodás a tagállamokkal. Mindez az adott ország jogi keretein múlik, vagyis azon, hogy a végrehajtás politikai színvonala milyen. Vagyis, hogy a tárgyalásokba mennyire vonják be a régiókat. A magunk részéről ez a többi, több szintű megközelítésünk szerint zajlik. Szeretnénk, hogyha a régiók és a helyi kormányzatok is sokkal inkább bevonódnának a tárgyalásokba, de a tagállamokon múlik mindez. Mint már ebben a körben is kifejtettem, úgy gondolom, hogy ennek a cikknek a beillesztése a rendeletbe önmagában igen erős politikai jelzés arra nézve, hogy milyen irányban szeretnénk továbbfejleszteni ezt az ügyet. Ami a mutatókat illeti, erről majd később is beszélni fogunk Nikolász Mártinnal. Először is tehát különbséget kell tennünk a kimeneti indikátorok és a, az eredmény mutatók között az egyik kategória arra vonatkozik, hogy hány kilométer utat építettek meg például. Ez egy világos mutatója annak, hogy mi a végcél. És nagy figyelemmel követtem az erre vonatkozó munkacsoport vitáit, hiszen közös mutatókat kellett kidolgozni, ez volt a kihívás – olyan mutatókat, amelyeket mind a 27-28 tagállamban lehet majd alkalmazni. Ez nagyon nehéz feladat. Mindenki tudja, hogy különbözőképpen lehet értelmezni a, ugyanazt a fogalmat, különbözőképpen lehet meghatározni a különböző országokban. Az Eurostattal szoros kapcsolatot tartunk, egyeztetünk a definíciókról velük, és így egy listát létrehoztunk, és itt sikerült lerövidíteni az esetlegesen használható indikátorok listáját. Tudom, hogy még folyamatban vannak a viták ezzel kapcsolatosan, de végső soron követnünk kell majd ezeket a definíciókat, és később is lesznek majd erről egyeztetések. Jelen pillanatban az a lényeges, hogy megállapodásra jussunk a tartalmi vonatkozásokban és a mutatók minőségét illetően. Az egyszerűsítés, ez megint olyasmi, amivel eltölthetnénk egy külön ülésnapot szakértők bevonásával. Én fel fogom kérni a szolgálatomat, hogy egyfajta listát készítsenek, szintetizálva az eddigi eredményeket, például arra nézve, hogy egy kifizetési kérelemnek mennyi az átfutási ideje, mennyi idő alatt jut el a pénz a végső kedvezményezethez. A látogatásaim alapján azt kellett megállapítanom, hogy két év volt eddig a rekord volt olyan eset, amikor 8 hónap volt, stb. A bizottságon belül egy-két hónap az átfutási idő, úgyhogy mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mi történik a következő 22-23 hónapban. A végkedvezményezett szempontjából ez egy európai projekt. Ők úgy gondolkodnak, hogy Európának sok időre van szüksége, de azért a tény az, hogy a tagállamban telik el a legtöbb idő, és vannak olyan tagállamok, ahol a pályázatok elpirálásához 63 aláírásra van szükség. Volt, aki cinikusan úgy fogalmazott, hogy mindenki, aki aláírja az a kérelmet 1,6%-nyi felelősséget vállal érte, úgyhogy nem ez a megfelelő megközelítés. Ennyit az egyszerűsítésről. A célunk az is, hogy különbséget tegyünk a régiók, országok között, azon régiók és országok között, ahol megvan a megfelelő tapasztalat és bizonyíték arra nézve, hogy minden jól működik, ott ismerjük az ügyfeleinket, és ez azt jelenti, hogy vissza tudjuk fogni az ellenőrzési tevékenységet is, vagyis ez egyfajta megkülönböztető munkafázis, hogy az emberi erőforrások allokálásában, is ezt figyelembe vegyük. előfordulhat, hogy egy régióban vagy egy országban meg kell ismételni az egész folyamatot. Úgy gondolom, ha minden jól működik, akkor nem kell ezt az ismétlést elvégezni. Um, coming back to thematic concentration. Ami a tematikus koncentrációt illeti, térjünk erre vissza. Visszahivatkoznék a javaslatunkra, lehet, hogy most ez már ismétlésnek tűnik, de kizárólag az RDF-ről beszélünk. A fejlettebb régiók esetében, illetve az új típusú átmeneti régiók esetében tettünk ilyen javaslatot. Az ilyen régiók esetében a kevésbé fejlett régiókhoz képest viszonylag alacsony a rendelkezésre álló összeg, ezért gondoltuk úgy, hogy koncentráljuk a rendelkezésre álló forrásokat, vagyis a rendelkezésre álló források 80%-a egy adott régió összefüggésében három célkitűzésre kell, hogy forduljon. Az egyik az innováció és informatika, második KKV és versenyképesség, harmadik pedig energiahatékonyság és megújuló energiaforrások. Ami az energia megtakarításokat illeti, és a megújuló energiaforrásokat, a 80%-nak legalább 20%-át erre kell fordítani. Quite frankly, uh, within these three objectives. A három célkitűzésen belül az innováció, IT, energiahatékonyság, stb., amit az előbb felsoroltam, és még ott van ez a 20%-os szabad felhasználású összeg. A kérdés, hogy melyek azok a területek, ahol nem látható, hogy hova helyezhető el egy konkrét projekt. Die Infrastruktur fehlt völlig, und bei den 20 Prozent gehen noch 5 Prozent für... Nos, az 5% a városfejlesztésre folyt, fordítódik, de a nem integrált ö, ö, városi fejlesztés ez. Rendben van, de úgy gondolom, hogy a fejlettebb régiók összefüggésében már olyan helyzetben vagyunk, és ez a jövőben is így lesz, hogy nem finanszírozunk infrastruktúra projekteket. A kevésbé fejlett régiók esetében pedig csak 50 jut a három említett cél kitűzésre. Igen, van egy 5%-os allokáció a városi térségekre. Úgy gondolom, hogy a városi térségekben a legtöbb beruházás energia megtakarításra, energiahatékonyságra irányul, mint például a házak szigetelése, stb. És ez jó példa arra, hogy a különböző elképzelések hogyan illeszkedhetnek a prioritásainkhoz. Egyébként már újra számítottuk a jelenlegi perspektívák összefüggésében, 92-93 százalékban a jelenleg felhasznált forrásokhoz képest, tehát ezeket 92-93 százalékban be tudjuk illeszteni a prioritásokba, a többi az kulturális, hagyomány, örökségre vonatkozik, stb. Az egyetlen dolog, hogy a régiók a tagállamokkal egyetértésben el kell, hogy döntsék, hogy mire fókuszálnak bizonyos beruházásokban ezen a tágas kereten belül, és ezzel reagálnék arra a felvetésre, amikor a koncentrációról beszéltek. Tehát egyszerre koncentrációról lesz szó, másrészt pedig a testre szabásról, vagyis hogy az adott régió igényei szerint tudjunk egyéni igények szerint kialakított megoldásokat támogatni. Ami pedig Jan Albrecht hozzászólását életi a költségvetéssel kapcsolatosan. Jelen pillanatban abból a feltételezésből indulunk ki, hogy megkapjuk azt a pénzt, amit kértünk. Már elmondtam a bevezetőmben, hogy nagyra értékelném, sőt javasolnám is, hogy folyjon egy tárgyalás a pénzügyi dimenzióról is párhuzamosan. Hogyha először a pénzügyi dimenziót vagy a költségvetést vitatjuk meg, akkor megvan annak a veszélye, hogy bizonyos elemeket kiemelnek ebből a szerkezetből, és az egyik eh, cél mindig a területi együttműködés, a másik az átmeneti régiók, ahol nagyobb a pénzkoncentráció. Az új átmeneti régióknál legalábbis. Úgyhogy ez a javaslatom, hogy párhuzamosan folyjon ez a két tárgyalási folyamat, hogy elkerüljük azt a veszélyt, hogy ez érintse az egész szerkezetet. Tehát nagyon fontos ez a párhuzamos munka, és hogyha végső soron ez csökkentést jelent, akkor ezzel szembe kell néznünk. És most nem akarok elébe menni a fejleményeknek, de úgy gondolom, hogy ezt lineárisan kell alkalmazni, nem csak kiválogatva. Lehet ezzel kapcsolatosan egy nagyon érdekes gondolatunk, és fel is hívnám a parlamentnek a figyelmét valamire, amit a következő hetekben figyelni kell a GDP alakulásával kapcsolatosan. Lehet, hogy jelentősen, jelentősen csökken a GDP, és beszélünk itt 1% körüli változásról. Jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy abszolút számokról beszéljünk, mert hogyha jelentősen csökken a GDP, akkor egy 1%-os mérték, vagy egy 1%-nál alacsonyabb mérték alacsonyabb abszolút számot tükrözhet, mint amit most valaki feltételezne. Úgyhogy ez is olyasmi, amire fontosnak tartottam felhívni a figyelmüket. Ez a kérdéskör néhány héten belül, februárban, márciusban napirendre kerül, és majd beszámolok a fejleményekről. Ami a területi felelősségi köröket illeti, teljesen egyetértek az ön megközelítésével, koordinációra van szükség, és ha jól értettem, a régiók és a tagállamok között képzelt el ezt a koordinációt, ezzel egyetértek. Fel kell tárni, hogy ki milyen funkciót tölt be jelen pillanatban. Köszönöm, ennyit akartam elmondani. Kedves kollégák, 14-en kértek szót, 25 percünk van, azt hiszem, hogy ilyen sebességgel fel sem erő, hogy a végére érjünk. Most a maradék négy előadónak adnám meg a szót, kérem, hogy minél ö, tömörebben tegyék fel a kérdéseiket. Yeah, igaz. Ebben a sorrendben. Very much, uh, Mr. Commissioner, because... Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Először egy konkrét román kérdésre utalnék, és éppen ezért románul is folytatom. Az si luni. Még egyszer üdvözlöm biztos úr a Regionális Fejlesztési Bizottságban. A román parlament hétfői plenáris ülésén a román miniszterelnök alaptalan eh, támadásokat intézett az ellenzék ellen, miszerint a szocialista ellenzék azt kérte volna az Európai Uniótól, hogy az Európai Uniós finanszírozásokat állítsák le Románia irányába. Hán biztos úrnak tegnap küldtem is e témában egy levelet, ma reggel pedig egy e, teljesen korrekt választ kaptam, amelyben cáfolják ezeket a híreszteléseket. Szeretném felhasználni ezt az alkalmat is arra, hogy Hán biztos úrnak személyesen köszönetet mondjak, ez az Európai Bizottság egészére és önre személyesen is igen jó fényt vet. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ilyen alaptalan vádaskodások megcáfolásában szerepet vállaljanak. Sajnálatos módon ilyen polémia veszi körbe eh, a politikai kérdéseket Romániában, az Európai Uniót is egyszerre kívánják használni. Folytatom angolul. Eh, nos, nem csak itt a parlamentben, hanem a tanácsban is folyik a vita arról, hogy ezt a e, Európa eszközben e, a 10 milliárd eurót e, el akarják venni a kohéziós alapokból, és az Euro Facility, az Európa eszközbe akarják átcsoportosítani. Mindenki tudja, hogy folyik ez a vita. Azonban eddig a pillanatig semmiféle választ nem kaptunk arra, hogy miért, milyen alapon, milyen kritériumok alapján, hogyan mérnék ennek az előnyeit. Először is, biztos úr, eh, mi ennek az oka, valóban igazak -e ezek a híresztelések, és ha igen, akkor ennek mi az oka, mi indokolja ezt? Nagyon fontosnak tartom, hogy a kohéziós alapforrásait is felhasználhassuk az épületek energiatakarékosabbá tételére. Ez nagyon fontos lehet, több célt is szolgálna a Régiók Bizottságával, az Európai Bizottsággal is fölvettem a kapcsolatot ez ügyben, és mindenki támogatja ezt a gondolatot, hogy az lakóépületek <clears throat> energiatakarékosabbá tételére kohéziós alapokból pénzeket felhasználhassunk. Ez ráadásul az abszorpciós kapacitást is javíthatná. Végezetül, hogyan kíván együttműködni Potocsnik biztos úrral annak érdekében, hogy az új irányelvekre vonatkozóan illetve a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányokra és általában a környezeti hatástanulmányokra vonatkozó irányelmek valóban megakadályozzák azt, hogy a szennyező fizet elve megváltozhasson, hiszen 177-es cikk az irányelvben, a 192-es cikk 5 bekezdése is előírja, hogy a szennyező fizet elvét tiszteletben kell tartani, és csak ha erre nincs lehetőség, akkor szabad uniós forrásokat igénybe venni. Fontos, hogy ne a szokott módon business as usual járjunk el, hanem valóban az észérvek mentén. Tehát hogyan kívánja Potocsnik úrral együttműködve elérni azt, hogy az ne fordulhasson elő, hogy környezetvédelmi hatástolmányok előfeltételét mellőzik. Köszönöm, Rika. Következik mondja az elnök. ja Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a biztos úrnak, azt hiszem, hogy a bevezetője valóban semmi kívánni valót nem hagyott maga után, átfogó volt, a lapos és logikus. A tematikus koncentráció témáját már többen felvetették előttem, ezt parlamentként tudjuk támogatni, azonban vannak problémás részletek. Az ETC rendelet esetében, amelynek én pedig előadója vagyok, egész egyszerűen ehhez az irányelvhez, az ETC-hez ez nem illeszkedik a határmenti eh, együttműködés terén. a az adott négy témán azt hiszem, hogy többet is kiválaszthatnánk, hogyha megfelelő fokú rugalmasságot beépítenénk, és az európai területi együttműködés elvéhez is illeszkedne ez. Nem szabad elfelejtenünk egyes tagállamokban. Problémát okozhat, nem mindegy, hogy melyik ezeknek a konkrécióknak a végrehajtása, nem mindegy, hogy melyik tagállam honnan indul és hova akar eljutni, tehát nem lehet egy kalap alá venni mindenkit. <clears throat> Ami a partnerségi szerződéseket illeti, partnerségi megállapodásokat illeti, nagyon fontos, hogy ez kötelező érvényel szerepeljen ebben a szövegben, hiszen egyes tagállamokban már sokan aggódnak, amiatt, hogy a régiók teljesen kimaradnak a döntéshozatalból ezzel kapcsolatban lenne is egy kérésem. Az Európai Területi Együttműködésre vonatkozó úgynevezett ETC rendelete a partnerségi megállapodásokkal hogyan egyeztethető össze. Ami pedig a jelzőszámokat illeti, szeretném, hogyha a bizottság nevében tisztázna egy-két részletet. Amit Jan Olbricht mondott korábban az RTC-vel e kapcsolatban, jó lenne, hogyha ez teljesen nem teljesen külön dokumentumként, hanem ebbe a rendeletbe beágyazódva is szerepelne. Szeretnénk, hogyha a bizottság javaslatai világosan fogalmaznának. A, az általány költségtérítés például, vagy költsége, általány költségelszámolás mind az egyszerűsítés, az eljárásnál egyszerűsítésének irányába mutatna. Erre vonatkozóan szeretnénk még bővebben hallani. Ami a közös stratégiai keretet illeti, felmerül bennünk a kérdés, hogy ez mennyire segíti majd a gyakorlatban a programok megvalósulását, illetve a partnerségi megállapodások tartalmát mennyire szabja meg. Ezért tartom fontosnak hogy ne elégedjünk meg egy, csak egy kerettel, igenis szállítsuk le a, a lejjebb a határértékeket. Végezetül még egy dolgot hadd említsek meg. Az úgynevezett átalakulóban, átalakulásban lévő régiók, átalakuló régiók, vagy átmeneti régiók, ez a Regions in Transition, ez mit jelent majd a gyakorlatban? Ez mennyire felel meg a jelenlegi úgynevezett konvergencia régiók fogalmának? Ezen régiók esetében, az átalakuló régiók esetében mekkora lefedettségre számíthatunk? Jelenleg egy fokozatos bevezetés, fokozatos kivezetés rendszerét alkalmazzuk, ez a phasing in, phasing out rendszer. Ennek a helyét egy az egyben veszi át az úgynevezett transition átalakuló régiók rendszere. Hogyan hasonlítható a jelenlegi programozási időszakban fennálló helyzet a javasolt jövőben alkalmazandó rendszerhez egyértelmű számokat, példákat kérek, hogy hozzon ezzel kapcsolatban hiszen ez nagyon fontos az érintett régiók számára. Köszönöm. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Hán, biztos úr, köszönöm, hogy újra vitázhatunk önnel. Azt hiszem, hogy ez egy fontos forduló ponton történik. Egyrésztről itt az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásokról számos részletkérdés merülhetne fel, aminek én vagyok a jelentéstevőjének az anyagnak, de azt hiszem, hogy ezt az osztályvezetőkkel vagy a felelős munkatársakkal is tisztázhatom. Ami engem leginkább érdekel, az egy politikai jellegű kérdés. A regionális politikáért felelős biztosként hogyan éli meg a konfrontációt a kollégáival szemben a bizottságon belül, illetve a tanácson belül, amely vita, mint például az adósságválság, a fiskális paktum, a monetáris stabilitás megmentése, a megszorítási tervek, és ugyanakkor a sajtó most újra tele van a válságjelentésekkel, a gazdasági teljesítmény visszaesésével az Európai Unió legtöbb országában, és előre jelzik a növekvő munkanélküli rátákat. Hogyan éli meg tehát ön ezeket a vitákat? Más részről pedig itt van a közös stratégiai keret a támogatási politikák tárgyában. Nos, bizottságbeli kollégáival mindenki úgy látja ezt, hogy mindenkinek a saját szak területét kell vizsgálnia leginkább, és hol vannak az átfedési lehetőségek az egyes támogatási politikák között, amelyekre kihat majd a közös stratégiai keret, hiszen ez nem felismerhető a javaslatban. Mi a regionális politika és a Horizon 2020 szinergikus hatásai hol tárulhatnának fel ezen két terület között, hogy csak egy példát ragadjak ki. Aztán láthatja, hogy milyen sok kolléga ö, ö, intézett önhöz kérdést e tekintetben, és ez kiemeli, hogy sok a bizonytalanság ezen a területen. A lengyel ö, elnökség ö, december végéig jól felfogott saját érdekében a kohéziós és strukturális politika esetében szervezési szempontból nagyon jó munkát végz, is nagyon jó munkát végzett, most pedig ellátogatott hozzánk a Dán Mister, a Dán elnökség részéről, és felmerült a kérdés, hogy hogyan akarják folytatni ezt a lengyel modellt, és a Dán miniszter némileg visszafogottan nyilatkozott erre a kérdésre. A kohéziós és strukturális politika kérdéseit illetően bizonyosan hosszú időt vesz igénybe ezek tisztázása. A Dán elnökség lezárása utánra is átnyúlik majd ez. Konkrét kérdéseket fog felvetni a Dán elnökség áprilisban és júniusban egy-egy nagy kongresszussal az informális miniszteri megbeszélések nem kerültek tervezésre ezen kérdéseket illetően, azt mondta ő. Egy olyan időkeretben, amikor pontosan a tartalmi kérdések, amelyek itt felmerültek, ezek lennének tisztázandóak. Ugyanakkor kétségeink vannak azt illetően, hogy a makrokondicionalitás kérdései nem kellene-e, hogy a kohéziós és strukturális politika tárgyai legyenek? Ugyanakkor Bostináró kolléga említett egy román példát. Ma azt olvasom az újságban, hogy a magyar államot azzal fenyegették, hogyha a valuta alap és EU követelményeknek nem felel meg, akkor a strukturális alapok támogatásait felfüggesztik Magyarország számára. Ez csupán egy javaslat, vagy úgy tűnik, hogy ez már egyre inkább gyakorlattá válik a tagállamok politikájában. Ezért úgy vélem, hogy ez az utolsó kérdésem. Mik a következő lépések, mik a következő kihívások, és hogyan akarja világosát tenni, hogy minek a célja érdekében működik a kohéziós és strukturális politika, azaz az európai régiók erősítése érdekében és a foglalkoztatás növekedés generálása, generálása érdekében, nem pedig a partikuláris érdekek védelmezése érdekében, illetve ezek támogatása érdekében. Nem lehet ezt olyan lehetőségnek tekinteni, amely más politikai célok követéséhez kapcsolódik Köszönöm. Maria Irigoyen, I hope you will Köszönöm szépen, remélem, hogy a következő felszólaló egy kicsit tömörebben tud fogalmazni. Köszönöm szépen, elnök asszony, és engedjék meg, hogy gratuláljak önnek. Biztos úr elnézést, de minden ugyanabba az irányba mutat ebben a szakbizottságban. Egyetértünk a kritériumokkal, azt kérte, hogy segítsünk a következő lépések meghatározásában, és nagyon fontos, hogy a már elismételt pontokra összpontosítsunk. Ezeket nem akarom még egyszer elismételni, de az e európai szociális alap esetében a 25%-ot e, nagyon fontos volna fenntartani. Ez egy egyedülálló alap, e, és nagyon fontos, hogy továbbra is e, fontos eszköze legyen az európai szociálpolitikának és azt is elő kell segíteni, hogy a foglalkoztatás teremtés során minőségi, fenntartható munkahelyek jöjjenek létre, és vissza lehessen vezetni az embereket a munkaerőpiacra. Ugyanakkor csökkenteni kell a társadalmi egyenlőtlenségeket, illetve a magas szegénységi indexeket, ami a minimális kvótákat életi 25 40 és 52%-ról volt szó, és nagyon fontos, hogy az alapok felhasználásában a hatékonyságra összpontosítsunk, ezért fix kvótákat kell bevezetni régiókra nézve, bizonyos rugalmasság elkerülhetetlen, de szeretnék az egyensúlyra is össze összpontosítani, illetve a tematikus koncentrációra és a rugalmasságra, a kettő között egyensúlyra van szükség. Már többször jeleztük a biztos úr számára, hogy a kohéziós politika nagyon fontos szerepet játszik a 2020-as stratégiában, és ezért szükség van bizonyos rugalmasságra, figyelembe véve a specifikus szükségességeket, illetve igényeket. A szegénység elleni harc szem előtt tartásával, ezzel a két korlátozással a 18 prioritásra szeretnék hivatkozni. Azt gondolom, hogy a rugalmasságot növelni kell ezen a ponton is, hiszen nem volna hasznos, hogyha elvonjuk a figyelmet a specifikus igényekről, és meg kell akadályozni, hogy egy szabás mintával próbáljanak mindenkinek ruhát varni az Európai Unióban. De gondolom, hogy ez a téma már sokszor felmerült, a bizottság javaslata nem elég pontos, nem elég konkrét. Meg kell határozni minden szereplő feladatát pontosan, akik részt vesznek a folyamatban. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Tíz perc múlva távoznia kell a biztosnak, és még három koordinátorunk van, ráadásul rengeteg felszólaló. Úgyhogy, ha valaki kérdést szeretne feltenni, vitára viszont nincs, nincs időnk, majd akkor tudjuk lefolytatni a vitát, hogyha a biztos úr elhagyott minket, úgyhogy csak kérdéseket tudunk fogadni. Manescu, majd Maggi úr, hogyha kérdéseik vannak, akkor kérdezzenek. A koordinátorokhoz fordulok először, Ramona Manescu. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék szólni, hiszen tudom, hogy szorít az idő. Köszönöm a biztosnak, hogy eljött a körünkbe, illetve köszönöm a bevezetőjét. Biztos úr, az volna a kérdésem, hogy milyen mértékben tud minket biztosítani arról, hogy a bizottságon belüli helyzetében meg tudja védelmezni a kohéziós politikát. Ami a makroökonomiai kondicionalitást illeti, el kell kerülnünk egy olyan helyzetet, amikor a kohéziós politika válik a legfontosabb szankciós eszközé, vagyis olyan államokat büntetnek, amelyek nem jól teljesítenek. Mennyiben tud minket biztosítani arról, hogy valóban történik valami majd az egyszerűsítéssel kapcsolatosan, erről sokat hallottunk már. Nyilván a rugalmasságra szükség van, nem tudjuk ugyanazokat a százalékos arányokat ráerőltetni minden tagállamra, úgy, hogy nem veszük figyelembe a fejlettségbeli különbségeiket és a szükségletbeli különbségeiket, ami pedig a városi napirendet illeti, talán ezt a 20 városból álló listát felül lehetne vizsgálni a közös indikátorokkal kapcsolatosan pedig azt mondanám, hogy ezek a nagyvárosokat hozzá kedvezőbb helyzetbe. És van még egy dolog, amire rá kell mutatnom. A nagy cégeknek adható támogatások korlátozottsága. A korábbi időszakban nagyon jó együttműködés volt a nagyvállalatok és a kis- és középvállalkozások között. Talán megtalálhatnánk a módját annak, hogy megtartsuk ezt a lehetőséget a következő programozási időszakra is, vagyis hogy a nagyvállalatok is kaphassanak támogatást, olyanok, amelyek együttműködnek kis- és középvállalkozásokkal, hiszen ez a végső célunk őket támogatni. Van kérdése? Igen, fel szeretnék szólalni, köszönöm elnök asszony. Biztos úr, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, hogy az elnök asszony elvárásainak megfeleljek. Az első dolog a közös stratégiai keret, úgy gondoljuk, hogy ez valóban erős újítás az önök javaslatában, és sajnáljuk, hogy ezt nem kíséri egy pontosabb, konkrétabb javaslat, ösztönözni szeretnénk, tehát arra, hogy nyújtson be egy szöveget, ahol a közösségi stratégiai keretet jobban meghatározzák. Egy kétértelműséget kellene megszüntetni, a, a kohéziós politika nem a 20 2020-as stratégia magában foglalja a 2020-as stratégia elemeit, de nem lehet erre korlátozni. A területi kohézió ezen túllép, a szerződés szerint az önök célkitűzései túlságosan korlátozottnak tűnnek számomra a 20-as stratégiára. Aztán van itt egy specifikus probléma számunkra a kohézió töréseit illetően. Ez egyik régió nagyon eltérhet a másiktól, demográfiai tényezői, az előregedés, egyéb fogyatékosságok, környezeti fogyatékosságok esetén lehet nagyon súlyos gazdasági helyzet az egyik régióban és minden egyes régió vitázhat a bizottsággal azt illetően, hogy a saját szem, a szemára meghatározandó programot meghatározza. Az önök javaslata véleményem szerint a, a Lisszaboni szerződés idevágó cikkét lebontja, hiszen a nagyon gyéren lakott területek, a hegyvidékek vagy szigetek esetében én nem látom az önök javaslatában, hogy hogyan lehetne egy közös stratégiai keretet kialakítani az Európai Régiófejlesztési Alapot illetően például az önök javaslatában több pontosítást vernék ezt e tekintetben. Aztán itt van az átmeneti régió koncepciója, az újdonság, hogy visszatérjek a kohéziós politikára. Az önök projektje nagyon jól magában foglalja ezeket az átmeneti régiókat, a forrásokat, illetően a társfinanszírozási rátákat, illetően, de a rugalmasságot illetően nem fontos lenne, hogy ezek esetében is legyen ruhalmasság Végezetül az egyszerűsítés tárgyára térnék ki amit a szövegükben olvashatunk, az az, hogy az egyszerűsítés az Európai Bizottság életét egyszerűsíti lényegében, és nem látjuk az önök javaslatában, hogy a kedvezményezettek, a helyszíni szereplők életét miben egyszerűsíti ez. Strasbourgban hallottam, hogy ö, ö, egy olyan területi társulás, amely munkahelyeket teremt, hát ez nem tudja megoldani Európa foglalkoztatási helyzetét. Ez tehát egy fontos kérdés számunkra, Azaz, hogy hogyan lehet az egyszerűsítést a végigvinni egészen a kedvezményezettek szintjéig. As a newcomer, show how you can say it in half a minute or... Meg tudja mutatni az újonnan jött kollégák nevében, hogy hogy lehet -e tömören fél percben megfogalmazni a mondani valóját? Forcé d'être très... Elnök asszony, köszönöm, megpróbálok nagyon gyors lenni, és csak egy kérdést teszek fel a szél, az ultraperiferiális régiókat illetően. A hármas fejezetben, az új rendeletben van egy keret, amely a túlzott költségeket kompenzálja ezen régiók esetében. Ezt a Solvesz jelentés megerősíti, amelyet a bizottság rendelt meg. Nos, ezt a felére csökkentették ezt a keretet. Biztos úr el tudná mondani, hogy milyen alapon csök, hajtott végre a bizottság ilyenfajta csökkentést, amely katasztrofális következményekkel jár a legkülső régiók számára. Köszönöm. Last half a minute. Az utolsó fél percet, de tényleg csak fél percet Godmanisnek adom meg, aztán a biztos úr szó. Thank you. Everything is... Köszönöm. Minden a számoktól függ. Én csak a számokat olvasom. Hogyha phasing in és phasing out profitot egy kalap alá vesszük, akkor az összesen 26,32 milliárdot ad ki, hogyha a következő többős pénzügyi keretben akkor az úgynevezett átmeneti régiók 38,95 milliárd euróra beszélünk, ez 47 százalékos növekedmény, Kérdésem egyszerű. Miért van az, hogy ennyire aránytalanul állunk a dolgokhoz? Hogyha vannak valóban ilyen átalakulóban lévő régiók, akkor ez párhuzamosan miért növelnek 47%-kal összegeket, és nem ugyanezt teszik. Lewandowski úrral most tárgyaltunk a, a Költségvetési Bizottságban, mindenhol próbáljuk megnyírválni a költségvetést. Miért ilyen aránytalanul tesszük három különböző régiót, miért kezelünk ennyire, nem egyformán? Sajnálom, egy új koordinátor is megérkezett, Flaszek úr, tényleg csak fél percben, hogyha egy rövidre tudja fogni. Kinye dvě stručné otázky. Két nagyon rövid kérdés. A kondicionalist azért vezették be, hogy hatékonyabbá tegye a kohéziós politika igazgatását és elfogadottságát. Ez nagyon fontos a időszak idején. Kérdés, hogy miért vezették be a kondicionalizást azon tagállamok esetében, amelyek a stabilitási paktumnak megfelelnek és nem rendelkeznek gazdasági problémákkal. A második kérdésem az e-governmentre vonatkozik, és az elektronikus kohéziós politikára. Ez nem jelente egy átfedést, egy megkettőzést az elektronikus bejelentést mm, párhuzamosan kell megtenni az írásbeli bejelentéssel, és ez még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Okay, okay, fine. So we will... Rendben, akkor majd egyben. De három percet kap, ön is, hogyha nem bánja. Ja, vielen Dank, ganz kurz, nur erst einmal... Köszönöm szépen, egészen röviden az Európa 2020 azt hiszem valamennyien megállapodtunk ezt illetően a közös célokban, amelyeket el akarunk érni, és hogyha most a szegénységet leküzdjük, a foglalkoztatást növelni akarjuk, a képzettek számát növelni akarjuk, akkor minden egyes régióra ugyanaz a mérce kell, hogy érvényesüljön, akár sűrűn lakott, akár gyéren lakott, és a többi. Más körülmények között néhány francia ö, régiót megnéztem, vannak nagyon gyéren lakottak és nagyon sűrűn lakottak közöttük. Mindkét esetben rendkívül magas a munkanélküliség, tehát meg kell próbálnunk ezt a dolgot leküzdeni. Ö, nyilvánvalóan más ö, intézkedéseket, de a cél az közös. És ez tulajdonképpen a kihívás, és a közös célkitűzés is az Európa 2020-as stratégia esetében, ahol egészen világos célokat fogalmaztunk meg, amelyek természetesen testre szabott megoldásokkal az adott régió körülményeinek megfelelően valósítandók meg. De azt hiszem, hogy ebben egyetértünk, legalábbis remélem, hogy a vállalkozások létrehozásához is hozzájárul, hogy munkahelyeket teremtsünk. Időközben jó per példa, hónapja járok körül ezzel a példával, azt hiszem jó ez így, 23 millió kkv van Európában, és érdekes módon 23 millió munkanélküli is. Hogyha minden egyes KKV egy szemét alkalmazna még pluszban, akkor ezzel megoldanánk ezt a problémát. Ez egyszerűen hangzik, de nem realista, hogy az 500 legnagyobb vállalat Európában megoldaná ezt a e, problémát, hiszen akkor 4000, több mint 4000 munkatársat kellene egy-egy vállalatnak felvennie. Nos, um, hogyha politikailag felelősség teljesen képesek vagyunk reményt közvetíteni, csak akkor leszünk sikeresek, és nem azt mondjuk az embereknek, hogy holnap után összeomlik a világ, hiszen egy fiatal ember miért ruházna be pénzt, talán a szülei pénzét, miért venne magára adósságot, és miért alapítana vállalatot, hogyha Európa politikai vezetői azt mondják, hogy holnap minden össze fog omlani. Azt hiszem tehát, hogy ez a politika feladata, hogy ne hazudjon, de ne kell állandóan aggodalmakat, hogy holnap mindennek vége. Legyünk tehát realisták, mutassunk fel távlatokat, és azt hiszem fontos lenne, hogy legalább azt a filozófiát kövessük, hogy a poharat félig telének, nem pedig félig üresnek látjuk. A strukturális politika feladata a növekedés szolgálata, én ebben látom a feladatát, nem akarok ö, front harcokat folytatni, különböző adottságok ö, léteznek, ez az a kihívás, az az a feladat, amivel naponta szembesülünk. El tudom mondani önöknek, amit mindig is mondtam, hogy a regionális biztos nem azzal dicsekszik az év végén, hogy itt vagy ott pénzt takarítottam meg, hanem az, hogy korrekt módon, jövőorientált módon, fenntartató módon költöttem el a pénzt. Ez az én célkitűzésem, én így értem a munkámat, a feladatomat, és ennek fényében folytatom a tárgyalásaimat a kollégáimmal, a vitáimat és a többi. Ami Magyarországot illeti, ez lesz talán az első ország, ahol ezeket az intézkedéseket alkalmazzuk. Nem függesztjük fel a kifizetéseket, hanem hogyha valamit alkalmazni fogunk, akkor 2013-tól kezdődően az, köt, az előirányozatokat fogjuk felfüggeszteni, tehát nem a kifizetéseket, a, tehát ami jelenleg zajlik, azokat a projekteket ellátjuk forrásokkal, itt már van egy 20 éves rendeletünk egyébként, amit eddig soha nem alkalmaztunk. Ez remélhetőleg gyakorlati alkalmazásra kerül majd ez az eszköz, de ez nem azt jelenti, hogy kifizetéseket függesztünk fel, egyetlen projektet sem szakítunk félbe. Tehát mostantól 2013 elejéig nyilván még vannak van idő arra, hogy a dolgokat lendületbe hozzuk. Az egyszerűsítés témája. Kérem, akkor folytassuk le ezt a vitát, amikor a 2010-es mentesítésről vitázunk, hiszen egyrésztről ellenőriznünk kell, másrésztről pedig jogos cél az, hogy a strukturális alapok ügyfeleit ne terheljük lehetőség szerint bürokratikus dolgokkal. De ez nem jelenthet arra felhatalmazást, hogy itt senkit ne ellenőrizzünk. Meg kell találnunk tehát a helyes egyensúlyt. Kérem, hogy segítsenek ebben regi szakbizottságként és a többi szakbizottság részéről is, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt a terhek és a szükséges ellenőrzés között amelyre a jövőben is mindig szükség lesz. Nos, a minimum allokációkat illetően fontos elmondanom, hogy amikor a regenerális fejlesztési alapról beszélünk, vagy az energiahatékonyságról, akkor itt mindig is arról van szó, az a benyomás keletkezhet, hogy a rugalmasság ellenében akarunk hatni, mikor azt mondjuk, hogy neked 20%-ot kell kiadnod, nem többet, nem kevesebbet, vagy 25%-ot kell az eszeból költened, nem többet, nem kevesebbet de ez azt is jelenti, hogy legalább, és itt adva van a rugalmasság, hogy legalább, és hogyha többet költ az adott tagállam, vagy régió, akkor itt mégis van egy rugalmasság, amelyet a tagállamok vagy a régiók alkalmaznak. Tehát itt van még elég mozgástér. Ami az átmeneti régiókat illeti, Gocvenis képviselő vetette ezt fel, változások vannak, hiszen a régiók száma változott. Ma a 271 régióból 84 konvergencia régió van, és a következő időszakban 74 68 között várjuk ezeknek a ö, számát. Tehát jóval kevesebben fognak élni a kevésbé fejlett régiókban, és az allokációk ezen régiók számára alacsonyabb volumenűek lesznek, hogyha az egyfőre jutó összeget nézzük. És ez tulajdonképpen a közlekedő edények elve mentén működik, hiszen a népesség száma azonos marad, de a, a tranzíciós, tehát az átmenet és a kevésbé fejlett régiók száma módosul. A finn kolléga kérdésére válaszolva, a lakosság szám nem döntő, hanem a GDP szint az egyes régiók esetében ez dönt arról, hogy az adott régió melyik kategóriába tartozik. Nem válaszoltam valamennyi kérdésre, de Nikolász Mártin ezt folytatni fogja ezt a válaszadást, és még megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak valakinek, aki nagyon sok éven keresztül eredményesen dolgozott a regionális politika ö, érdekében. Korábbi regi, ö, főigazgatónk Dirk Gáner, el kell mondanom, hogy ö, ő a legutolsó időkig nagyon elkötelezett volt munkája mellett, feladata mellett most nyugdíjba vonul, és most így a távolból köszönetet szeretnék mondani munkájáért, tevékenységéért. Február 1-től úgy főigazgatónk lesz Walter de Fel személyében, rendkívül tapasztalt főigazgatónk lesz, aki már több éve foglalkozik a regionális politikával, 80-as években különböző regionális biztosok kabinet tagja volt, és azt hiszem, hogy személy szempontból is a legjobb feltételek adottak ezáltal, hogy jól abszolváljuk ezt az évet, így komplet a személyzet, és így foglalkozhatunk a következő évben ezen politika végrehajtásával. Köszönöm. Uh, thank you, Commissioner. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, biztos úr. So we will continue and, and we, we wish you that your director, deputy director general will not say that you remélhetőleg a főigazgató helyettes nem fog önnek ellent mondani, most, hogy folytatjuk a munkát. Um, dear colleagues, I would like to say that as several times Commissioner referred to, to Nicolas Martin as a... Nicolas Martin úrra többször utalta a biztos úr, aki majd um, megpróbálja helyettesíteni őt. Hogyha megengedik, akkor nagyon röviden megadjuk neki a szót mielőtt folytatjuk a vitát abban a négy kérdésben, amelyről már megállapodtunk. And also what we will do is, I think, ten people who didn't have chance to ask the question. És akikbe belefogyottam a szót, azok is feltehetik kérdéseiket majd. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A biztos úr jó néhány kérdésre személyesen kitért, én pedig feljegyeztem azokat, amelyekre már nem maradt ideje. Talán kezdjük az egyszerűsítéssel, az egyszerűség kedvéért. Hán biztos úr beszélt erről, visszatérnek egy konkrét felvetésre, ugyanis azt eh, mondták, voltak azt mondta, hogy az Európai Bizottság eh, a saját munkáját próbálta egyszerűsíteni, nem a kedvezményezettek életét. Nos, mi úgy véljük, hogy ez nem így van. Érdemes lenne erről részletesebben is szólni, mert, eh, mint mindig, az ördög a részletekben keresendő. az egyszerűsített költségelszámolás és eh, támogathatósági feltételrendszer. Eh, nos, egyszerűsítettük magát az eljárásrendet, még ha az elnevezés nem is sikerült és azt hiszem, hogy ez mindenkinek az érdekét szolgálja. Általában a támogathatósági eh, szabályokkal kapcsolatban eh, a szabályokat harmonizáltuk az öt alapra, ez valóban eh, szolgálhatja a kedvezményezettek érdekeit. Az audit vagy elnőrzés területén pedig az érintettek úgy érezték, azt a visszajelzést kaptuk, hogy főként a kisebb kedvezmények számára ez különösen nagy nehézséget okozott. Tehát az arányosság elvét is beépítettük a rendszerbe annak érdekében, hogy a kisebb programok, projektek esetében eh, ne kelljen minden évben eh, a szigorú ellenőrzésekkel szembenézniük. Az Európai Bizottság egy közleményt is kiad majd a közeljövőben ami minden szakpolitikai területre kitér, a többi éves pénzügyi kereten belül annak érdekében, hogy rámutassunk, rávilágítsunk, hogy véleményünk szerint hogyan sikerült az egyszerűsítés elvárásainak eleget tennünk. Itt majd konkrét részletes példákkal is szolgálunk e, igazunk bizonyítására. A közösségi e, támogatási keret, a CSF e, is többször elhangzott, egy informális dokumentum eh, kerül majd kiadásra, amelyben szerepelnek a CSF legfontosabb elemei. Hangsúlyozni érdemes azonban, hogy a fő cél az, hogy to uh, silos, and the idea is precisely that this is a way in which we can uh, do much better than we have done in terms of integrating the use of the funds. Hogy az alapok felhasználását valahogy jobban integráljuk az egyik cél az, hogy gyakorlati ütnötetest nyújtsunk arra vonatkozóan, hogy amikor a tagállamok azt vizsgálják, hogy az alapokat hogyan használhatják, akkor lássák, hogy mithez kezdhetnek a szociális alappal, az R-file-val és mindez hogyan kapcsolódik az Európa 2020-as stratégia keretében majdnem elérhető pénzekhez. Tehát ez egy olyan gyakorlatias, pragmatikus dokumentum lesz, amely valóban felvázolja a legfőbb elemeket közérthető formában. Ami a jelzőszámokat illeti, mi nyitottak vagyunk bármiféle megoldásra arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jogszabályt alkotni ez ügyben, hogyha a delegált aktus, hát legyen delegált aktus, az önmagában nem probléma, de megpróbáljuk, a, megpróbáljuk tanulni a múlt hibáiból, és az egyik fontos következtetés az, hogy a jelzőszámok segítségével tudunk információt gyűjteni arról, hogy hogyan használják fel az uniós pénzeket, alapokat. Hova kerül a pénz, milyen eredményt ér el, mi az eredmény, erre vagyunk kíváncsiak, ezért van szükség közös jelzőszámokra, hiszen csak közös jelzőszámokkal lehet ilyen agregált, összegyűjtött információt összegyűjteni. Ha mindenki másképp gyűjti az adatokat más formában, más szempontok szempont alapján, akkor ez az összesítés nem megvalósítható. A közös jelzőszámok eh, kimenetet, nem eredményt eh, generálnak. Itt fontos a terminológia, hogy milyen szavakat használunk, tehát nem eredményről, hanem outputról, eh, kimenetről, végkimenetről beszélünk. Ez azt hiszem, hogy jól tükrözi a felfogás beli változást is. Az európai területi együttműködéssel kapcsolatban is lenne pár keresetlen szava, amit persze a tematikus koncentrációt más irányból közelítjük, hiszen más célt szolgál, más természetű, de ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy a rendelkezésre álló pénzek az ETC, tehát terület együttműködési programok terén jóval korlátozottabb, mint az úgynevezett mainstream programok esetében. Általában kisebb költségvetési programokról beszélünk. Az alapját továbbra is az marad, hogy nem szabad elaprózni a rendelkezésre álló pénzt, eh, annak érdekében, hogy a területi együttműködés programok, akár csak más programok esetében minél koncentráltabb eh, eredményt adjanak a tematikus eh, cégkitűzésekhez kapcsolódóan. Egy tematikus cégkitűzésen belül jó néhány fajta befektetés beruházás közül lehet választani. A területi együttműködés terén tehát igen komoly rugalmasságot látok amelyek inkább ilyen szociális alapszerű fellépésre koncentrálnak, így ETC programokra így lehet felhasználni a pénzt, és így a makro-regionális stratégiákhoz is kapcsolódunk annak érdekében, hogy a transnacionális együttműködési programok is kapcsolódjanak szervesen. Uh, Perhaps then just one final uh, point I noted that I think the Commissioner didn't have. Azt hiszem a biztos úrnak arra sem maradt ideje, hogy arról szóljon, hogy a nagy cégek finanszírozása hogyan, vagy nagy vállalkozások finanszírozása hogyan működik. Nem teljes körű a tiltás, de alapvetően a közvetlen támogatást tiltjuk a nagy cégekben való részvállalás vagy beruházás tekintetében, hiszen a célunk mégiscsak az, hogy az uniós pénzeket minél hatékonyabban és jobban használjuk fel, és az első elemzésünk azt mutatja, hogy a kis és vállalkozások támogatása hasznosabb célra vezetőbb, ahogy erre a biztos úr is utalt több biziglen, Nem mindegy, hogy hogyan teremtünk munkahelyeket, és milyen munkahelyeket teremtünk, ezért mi logikusnak találjuk, logikusnak látjuk, hogy a KKV-kra koncentráljuk a cégek e, irányuló támogatásunkat. Mondom, nem kizárt, hogy nagyobb cégeknek is jusson ebből a pénzből, de például ez sorban kutatás, fejlesztés, innováció eh, területén, tehát nem egy úgynevezett produkt produktív, termelő jellegű beruházás formájában történne ez? Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre biztos úrnak nem volt ideje kitérni, hogy valamit kihagytam szóljanak, és most pedig várom a további kérdéseket. <laughs> Sajnos az elnök asszony mikrofon nélkül mondta, amit mondott. Mr. Basson, I, I apologize. Elnézést, tudom, hogy ez nagyon közel áll a szívéhez. A Connecting Europe eszköz nem része a kohéziós politikára vonatkozó csomagnak önmagában, hanem ez egy külön jogszabályalkotási javaslat a bizottság részéről, és a kapcsolódási pont természetesen a 10 milliárd, ami a kohéziós alapokból származik. Ami fontos itt, és amit érteni kell, az, hogy a Connecting Europe eszköznek ezt a részét együtt kell kezelni a kohéziós politikából rendelkezésre álló forrásokkal, amelyek célja, hogy a TNT hálózatban közös célokat el lehessen érni, vagyis ez egy kombináció. Egyrészt munkarendszerekről, módszerekről van szó, különböző módszerekkel próbáljuk elérni a céljainkat, és létrehozni a kapcsolódásokat a tenti hálózatban. Ami nagyon fontos, és ami a célunk a mechanizmusok tekintetében, az az, hogy a tagállamoknak megadjuk a lehetőséget, hogy pontosan és világosan tudjanak tervezni, és előre tudják látni a projektjeiket, vagyis hogy mit lehet finanszírozni a Connecting Europe-ból. Mire számíthatnak, és mit kell esetleg a kohéziós alapokból finanszíroztatni, illetve az RDF-ből. Ez nagyon lényeges szempont, ahogyan haladnak a tárgyalások, egyre fontosabb lesz világosan látni a kapcsolódási pontok tekintetében, vagyis felmérni, hogy a Connecting Europe eszköz re vonatkozó jogszabályok mennyire tudják biztosítani, hogy a tagállamok operatív módon végre tudják hajtani a tervezési stratégiájukat. Gondolom a tagállamok számára az is fontos, hogy mi történik a fel nem használt pénzekkel. Kedves kollégák, nyolcan nem tudtak felszólalni, nem tudtak kérdést feltenni a biztos úrnak, kifutottunk az időből, ez az oka ennek. Hogyha valaki mégis szeretne az érintettek közül felszólalni vagy kérdezni, a főigazgató úrnak felteheti a kérdéseket, egyébként pedig csak tovább lépünk a vitára, hiszen az következik most, és azt az ígéretet tudom tenni, hogy a listán szereplők a következő találkozó alkalmával előnyt élveznek majd mivel nem akarnak már kérdezni, de mégis Elemirán, nagyon röviden kérem. Sajnos sajnálom, hogy nem tudtunk kérdezni a biztostól. Tíz évvel ezelőtt hasonló vitán voltam itt asszisztensként, és úgy látom, hogy azóta nem sikerült megoldani ezeket a problémákat, az indikátorokat, a területi kohéziót, illetve az alapok koncentrálását. A bizottság most szeret, kellene, hogy garantálja, hogy valóban előkészítés végrehajtja a partnerségi szerződéseket és társulási szerződéseket a tagállamokkal, azokkal, amelyeknek megvannak a jogalkotási kompetenciákkal rendelkező állami szint alatti szerveik, és ez a zöldek és az ALS számára nagyon fontos kérdés. Az is fontos számunkra, hogy az államnál alacsonyabb szintű jogalkotók jogait garantálják a programozási folyamatban, és a mi frakciónk szempontjából, politikai szempontból és költségvetési szempontból úgy gondoljuk, hogy a regionális és helyi hatóságok általi végrehajtás garantálhatja az alapok jobb felhasználását. Bizonyos tagállamokban már túlságosan széleskörű célokat határoznak meg a felhasználásra, például a víztisztítással kapcsolatosan, vagy más nagy projektekkel kapcsolatosan, mint repülőterek, stb a alacsonyabb szintű szer... Úgy volt, mintha kérdése lett volna, mondja az elnök. Igen. A, az átmeneti területekre, például Galiciára gondolok, ezekre is említés került. Úgy gondolom, hogy az indikátorok nem a legjobbak arra nézve, hogy garantálni lehessen ezt a konvergenciát. Nagyon érdekes volna látni a bizottság álláspontját az átmeneti régiók és területek vonatkozásában, és hogy milyen rugalmasságot képzelnek el a kritériumok alkalmazásában, különösen a munkanélküliség elleni harc területén. hiszen ettől napjainkban nagyon sok társadalom szenved. Igen, ez az egyik olyan téma, amiről majd később szó esik a különböző régió kategóriákról, talán ha röviden reagálna, vagy tartsuk meg ezt a következő szakaszra, majd a vitában reagálhat rá. Jó, köszönöm. Tovább is léphetünk. Nem tudom, ki szeretne először szólni. Négy témát jelöltünk ki. Két eh, témát Lambert van Nisteroy fog bevezetni, kettőt pedig Konstanza Krell. Most Konstanza Krell-lel kezdjük a sort. Most úgy látszik, már tud is figyelni. Konstanza arra a két kérdésre térjünk ki, amelyeknek a bevezetője érte vagy felelős. Megpróbálom, újfent a kedvelt témával kezdem a rugalmasság és kvóták. egy áttekintést dolgoztam ki magamnak azt illetően, hogy mennyi rugalmassággal rendelkeznek még a különböző régiók. És hogyha abból indulunk ki, bizos, Hán biztos úr éppen az imént mondta, hogy itt minimális kvóták vannak, tehát még többet is kiadhatnak a régiók az említett célokra, akkor a rugalmasság a nem megnevezett célok esetében még inkább zsugorodik. Lehetséges, hogy a beszélgető partnerek, akikkel én eszmét cserélek, a teljes EU-ból jönnek, valamennyien tévednek, és teljesen téves elképzeléseik vannak, de valamennyien azt mondják nekem, hogy a tematikus koncentrációra igent mondanak, de nem feltétlenül azokra a célokra van szükség, amelyek ott elő vannak írva. És hogyha megnézem Például veszek egy konvergencia régiót, aminek még viszonylag sok mozgástere van a rugalmasság esetében. Nos, összességében a javasolt forrásokból körülbelül 40% el még szabadon rendelkezésére, hogy saját prioritásokat fogalmazzon meg az adott régió tagállamokban. Az átmeneti kategóriákban ez az arány már csak 20% körül van. A fejlettebb régiók esetében pedig csak épp, hogy 16-18 százalék. És én ezt nem tartom elegendőnek. Ez a téma ma még nem vetődött fel, vagy csak éppen mellékesen vetődött fel, amikor mindig is mindig újra a demográfiai változásokról beszélünk, illetve arról, hogy valamit tenni kell ezen. Nos, ez hol található itt a prioritások között? Nem látom, hiszen Valamennyi prioritás hozzájárulhat ahhoz, hogy tegyünk valamit a demográfiai változásokra, valamilyen választ találjunk, de én ezt nem tartom kielégítőnek, és hogyha egyrésztről azt látjuk, hogy ezek a mi prioritásaink, másrésztről pedig nincs terünk arra, hogy erre reagáljunk, hogy mit kellene máshogyan csinálni az egyes régiókban. Például egy spanyol régióban Teljesen más a helyzet, mint egy kelet-német régióban, vagy akár egy lengyel régióban. Noha ez a téma hasonló mértékben jelenthet gondot. Éppen ezért azt hiszem, hogy egy tárgyalási alapon a tagállamokkal és a régiókkal nagyobb fokú rugalmasságot kellene elérnünk. El fogjuk érni, hogy elérnénk ezt, hogyha azt mondanánk, hogy az Európai Szociális Alappal egy nagyon erős forráskoncentráció adott, hogyha azt mondjuk, hogy minimum 25% ESZA. Nos, ez esetben nincs e felül kétség, de hogyha megnézzük, hogy egy régió a szegénység leküzdéséhez vagy a KKV-kat támogatja, vagy esetleg megvizsgálja, hogy a munkavállaló képzése terén fog több ajánlatot kidolgozni, de erről a régiónak kell döntenie. Meg vagyok győződve arról, hogy a régióknak különböző koncepciók vannak ezt illetően. Az egyik régió tényleg azt mondhatja, hogy 25% eszerre van szükség, de más régiónál talán 30%-ot kérnek. És a végén egy olyan kép születik mindebből, ami esetleg nem annyira különböző valamennyi ö, tematikus koncentráció esetét tartalmazza ez, és ez is kell, hogy legyen a célunk, de a régiók számára a tárgyalási utat mindenképpen rugalmassá kell tennünk. És nagyon szívesen viteznék még arról is, hogy milyen lehetőség van erre. mint egy iskolai osztályban, amikor mindig azt hallom, hogy itt csak minimális követelmények vannak, többet is ki lehet adni erre a célra. Végül 100 ez nem érvényes, hiszen azt mondjuk, hogy 500 milliárd eurót kapunk, 300 valamennyi milliárd helyett a kohéziós politikára, nos akkor persze egy erős koncentrációt engedélyezhetünk, hiszen a mozgásterek is mások, de itt nem erről van szó. Ez a rugalmasság nem fog rendelkezésünkre állni, sőt attól tartok, hogy pont az ellenkezője valósul majd meg. Meg kell vizsgálnunk, hogy az indokolható érdekekkel a régiókból és a tagállamokból, amelyeket itt a képviselők is képviselnek, hogyan bánunk, illetve a bizottság indokolható érdekei között hogyan lehet egy kompromisszumot találni, hogyan lehet egy utat találni, ahol mindkét fél átgondolhatja, hogy hogyan alakítjuk a jövőbeli kohéziós politikát hogy a régiókat célszerűen lehessen támogatni az Európai Unió és az EU 2020-as stratégia érdekében. Nos, ennyit talán a rugalmasság és a kvóták témájához. Ami az egyszerűsítés témáját illeti, ezt a témát talán rövidre foghatom ma, hiszen tudom, hogy március 20-án lesz még egy idevágó meghallgatás, nagyon sokat foglalkoztam azokkal a javaslatokkal, amelyek az általános rendeletben szerepelnek. Ezek az első megközelítések, aztán majd megnézzük a speciális rendeleteket. Jelenleg az a benyomásom, hogyha nagyon erőteljesen foglalkozunk ezzel, és megértjük, hogy mi is szerepel a rendelet különböző helyein e tekintetben, Nos, akkor azt mondhatjuk, hogy a bizottság valójában nagyon észszerű javaslatokkal él az eljárást, a menedzsmentet és, a lez- és az ellenőrzés egyszerűsítését illetően. Azt hiszem, hogy jól tesszük, hogyha például az éves beszámolási jelentéseket véve itt három különböző helyen vizsgálják ezeket, és megnézzük, hogy milyennek az alapja, mondjuk 45-ös cikk, az általános rendelet 45-ös cikke ezt és ezt tartalmazza, és aztán a specifikus rendelet ez, ennek és ez és ez a cikke vonatkozik erre, hogy ne legyen egy további előrehaladási jelentés, hanem ugyanarról a jelentésről legyen szó. Jelenleg az a benyomásunk, hogy a szolgáltatandó jelentések száma rendkívüli mértékben növekedni fog a jövőben. Hogyha viszont pontosabban elolvassuk a szöveget, akkor látjuk, hogy nem erről van szó, szült, sőt esély van arra, hogy a jelentéstételi kötelezettség csökken. Ezt is világossá kell tenni. Azt hiszem, hogy fennáll annak a veszélye, hogy vannak olyan pontok, amikor a bizottság azt mondja, hogy egyes dolgokat egyszerűsíthetünk, és itt a tagállamoknak kell közreműködniük. Véleményem szerint fennáll a veszély annak, hogy a tagállamoknak mozgásteret adnak arra, hogy továbbra is felépítsék bürokráciájukat. A bizottságtól kérjük, hogy lépjen fel ezen a területen, tehát világosan meg kell határoznunk akár egy melléklet formájában, vagy függelék formájában, vagy egy delegált jogi aktus, vagy egyéb formában, hogy mire is van szükség, és mi az, amire nincs szükség. Ebben az összefüggésben érdekelne, hogy mi is a különbség a szokásos éves előrehaladási jelentés között és a között, amit például 2010 17-ben vagy 19-ben kell majd előállítani, hogy milyen minőségileg milyen különböző információkra lesz ott szükség, hiszen ezt nem látom, a, de, a jelentés ez, a javaslat ezt nem definiálja, és arra meggyőződésre juthatunk, hogy az elszámolás, az értékelési jelentések alapul vételével talán az előrehaladási jelentésekről le is mondhatunk, a 2017-2019-es években. Itt tehát még van mozgástér. Azt hiszem, hogy az egyszerűsítés kérdésénél fontos lesz, hogy az általános rendeletben szereplő javaslatokat a specifikus rendeletek valóban végre is hajtsák. Folytattam már első megbeszéléseket a mezőgazdaság területét illetően, ott teljesen új jelentéstételi kötelezettségek vannak most, amelyek eddig nem léteztek. Talán szükségesek ezek az agrárterületre, de lehet, hogy ez a jelentéstételi helyzet rontását, romlását hozza magával, de a strukturális politika esetében olyan dolgok vannak, amelyek kevesebb ráfordítást igényelnek. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a dolgok párhuzamosan fejlődjenek, és ne alakuljon ki még bonyolultabb helyzet, hiszen a cél az, hogy egyszerűsítsük az ügyintézést. És egy utolsó kérés és megjegyzés, de hiányzik számomra a döntő bizonyíték annak, hogy azok, akik a kérelmet írják, a végkedvezményezettek, egy nagyon vastag dokumentumcsomag helyett most már egyszerűbb kérelmet is írhatnak. Hiszen itt arról van szó, hogy a menedzsment rendszer érinti ez, illetve az ellenőrzési rendszer, de én nem látom azt, hogy egyszerűsítés lenne azok szemmel, akik a kérelmeket írják a helyi regionális, nemzet, tagállami és európai bürokrácia összeadódása ahhoz vezet, hogy valaki azt mondja, hogy olyan sok teherrel jár ez, hogy én egyszerűen nem tudok kiigazodni. Nos, azt hiszem, hogy az általános rendelet egy keretet kellene, hogy kínáljon, és jelentős egyszerűsítést. Ez az általány koncepció, amit bevezetnek, ez nem teljesen új, de ez önmagában nem elegendő. Azt hiszem, még többet kell tennünk. Ennyit talán ezen vita bevezetéséül. Köszönöm. Just, just shortly, because... Csak roppant röviden, mert úgy érzem, hogy a különböző bekezdések eh, között van összefüggés, ahogy arról már többször beszéltünk. Nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük a szöveget, és hogyan tekintünk rá. Eh, a régiók kategóriájáról beszélek. Ezt alapvetően el akarjuk fogadni. Ez azt jelenti, hogy nem akarjuk újrakezdeni ezt a vitát, amit már lefolytattunk, nem egyszer. Bár ahogy azt Hán úr is elmondta ma, a vita végén mi van akkor, ha mi van akkor, hogyha hogy mondjuk mi van akkor, hogyha cigány gyerekek potyognak az égből. Hát igen, az Európa 2020-as stratégia céljai minden régió számára lehetővé kell, hogy tegyék, hogy azt testre szabják, az igényeikhez igazítsák. Ez tehát az álláspontunk ez ügyben. Ami a makro kondicionalitást, a makrogazdasági feltételrendszert illeti, tehát a spontról beszélek, ez politikailag roppant kényes kérdés, és ez idáig nem tudunk többet, mint ami a kohéziós alapban szerepel, de hát ez ugye állami szintű dolog. Hogyha a következő lépést megtesszük a közös végrehajtású alapok felé, akkor itt már összetettebb, bonyolultabb. A második pillérben az agrár és város fejlesztési irányban is elmozdulunk. Dokumentumunkban egyértelműen megállapítottuk, leszögeztük, hogy a két szint között semmiféle racionalitás nem tapasztalható, ezért az Európai Bizottságnak kell meggyőznie bennünket, hogy Konstanca mondta, a szocialisták ellenzik, én előadóként egyről annyit mondok, hogy majd meglátjuk, hogy mit javasol az Európai Bizottság, de ez idáig én nem látom a logikát emögött a több éves pénzügyi tervvel foglalkozó csoportban ülő kollégákkal is meg kell vitatni majd ezt a kérdést. Nem mi találtuk ezt fel, nem mi találtuk ki. Ők találták ezt ki, akkor bizonyítsák be ők, hogy ennek van értelme. Talán ez az elnökünknek Majd ezt az elnök asszonynak is érdemes az elkövetkező fél évben fejben tartani. Ami a, az előzetes exante feltételességet, feltételhez kötöttséget fett rendszert illeti, nos, ez roppant érdekes, ezt már ezeket a megállapodásokat vagy szerződéseket már idén letesszük a, majd az asztalra. Azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen az igénynek eleget tettek, de hát nem mindegy, hogy ezt hogyan valósul meg a gyakorlatban. ország specifikus ará, ajánlások sem hiányozhatnak. Rugalmasságról is beszéltünk. Tehát azt hiszem, hogy ebben az irányban indulhatunk el. Fontos, hogy a tagállamok is ezeket a prioritásokat vállalják, hiszen kohéziós pénzről beszélünk, Európa 2020-as pénzről, de sokkal pénz sokkal több pénz jön a közvetlenül a tagállami kormány szintről, KKV-knak, kutatásra, fejlesztésre. Tehát nem csak szigorúan arról kell beszélni, hogy mi, hogyan költjük el a pénzt. Egy szerződésben mindig két szerződő fél van. Tehát a nemzeti innovációs stratégiában is egyértelmű elképzeléseknek kell szerepelniük, hogy a tagállamok mit, hogyan kívánnak tenni. Nem csak adnunk kell a tagállamoknak, kérni is kell cserébe valamit viszont. Utolsó megjegyzésem tehát a partnerségi szerződésekkel kapcsolatban, amikor ma hallgattam a vitát, úgy tűnik nekem, hogy még mindig eh, a tagállamokra figyelünk, és aztán azt mondjuk, hogy jó, hát aztán majd a saját struktúrájukban eldöntik, hogy hogyan mondják be a régiókat és a az önkormányzatokat a döntéshozatalban. Nekem ezzel kapcsolatban fenntartásaim vannak, nem nincsenek jó érzéseim. Talán ex ante előzetesen is le kellene egy dokumentummal fektetni, hogy egy adott ország ezt a többszintű kormányzást, a multilevel governance gondolatát hogyan kívánja átütetni a gyakorlatba. Erről állapodjunk meg, mielőtt elkezdjük a tárgyalásokat az előzetes feltételrendszerről. Hiszen ha nem így járunk el, akkor 2013 végén mindenki a nagy nyomás alatt eh, beadja a derekát, és akkor eh, valóban nincs alulról fölfele történő építkezés a döntéshozatalban. Ezt mindenképpen el kellene kerülni. Albrecht uh, brought today to clarify the further uh, progress. Thank you. Köszönöm. Thank you, dear colleagues. Now... Köszönöm, kedves kollégák, mondja az elnök asszony. Minden előadó szólhat a lista alapján. Nem kell azonban, nem kötelező mindenkinek beszélne Jan Olbricht az erfáról. First, uh, let me say, uh, uh, Madam Chairman, that... Uh... Először is elnök asszony, hadd mondjam el, és főigazgató helyettes úr, szerintem az új eszközzel kapcsolatban ne kérdezzük, fogassuk tovább a Digi Régiót. Diplomatikus válaszokat kaptunk, tudjuk, hogy mi folyik itt. A Digi Transport, a közlekedési igazgatóság eh, felvázolta az ajánlásokat, a több milliós ajánlásaikat. Eh, ez egy bizottsági belső vita, ebben ne avatkozzunk be. Tudjuk, átlátunk a szavaikon. A közös csomagban 40 milliárd van Ez tehát nem alapvetően önnek intézem ezt a kérdést, ez egy politikai szintű, magasabb szintű kérdés, amit az európai biztosokhoz kell intéznünk. A, a tematikus koncentrációnak három szintje van. Először is az Európai Szociális Alap. 25% tematikus koncentráció. Második az eszköz, a szisztematikus koncentráció. Harmadik az ERFA, itt meg is csak tematikus koncentráció, tehát tulajdonképpen mindenütt a rendszeren belül van ilyen tematikus koncentráció, hogyha ezeket mind összetesszük, összerakjuk, akkor egyre kevesebb a rugalmasság a rendszerben, ez tehát az első meglátásunk. Az egyszerűsítésre visszatérve, A közösségi támogatási keret roppantól érdeke bennünket, a CSF, főként annak a tartalma, hogy azt a biztos úrnak is elmondtam már, a, a stratégiai prioritásokkal kapcsolatban annyira részletekbe mentek, hogy most már szinte lehetetlen fellépéseket írni. Tehát vannak prioritások és fellépések. Most vagy általánosabban fogalmazzák meg a prioritásokat, vagy feladjuk a, a kulcsfontosságú felépések eh, gondolatát teljesen. Ugyanez igaz a partnerségi szerződésekre. Itt van az etikai kódex például, vagy magatartási kódex, ez mennyire lesz általános elem? Vagy itt vannak a jelzőszámok, amelyek megint csak kapcsolódnak a tematikus koncentrációhoz. Én egyetértek azzal, hogy jelzőszámokra szükség van, de az ezekre vonatkozó szabályok értelmében ezek olyan jelzőszámok, amik mihez kapcsolódnak. És vannak tematikus célkötőzések, amelyeknek vannak jelzőszámaik, vagy vannak befektetési prioritások, amelyeknek vannak jelzőszámaik, vagy legfontosabb felépések, amelyeknek vannak jelzőszámaik. Most ezt egyáltalán nem értem. A jelzőszámok hova kapcsolódnak? a jelző számokat egy jogalkotási aktusban fogadjuk el, amely rengeteg, rengeteg eh, félértéshez vezetett. Egyetértek, legyenek közös számok. De legyen ez eh, ez a jogszabályi eh, aktus keretében történjen, hogy mi és a tanács erről tárgyaljunk. Tehát a városi területeknek minősülő városok listája, és van, a, ami egy híres hogy hírhet lista, és van a híres hírhet 5%-os cél, de hát tisztázni kéne, hogy e, ezzel mit értenek. És itt van még a városi Urban Platform, platform városi platform kérdése, és amikor végig gondoljuk az egész logikáját, vannak fenntartható integrált megközelítés alá első városi területek van, az, az városi platform van az ERFA 5%-a, valamennyire ez logikus, de egész egyszerűen sokszor ez nem ilyen. Különböző üzenetet kapunk az Európai Bizottság képviselőitől, lehet, hogy nem ma kell ennek a végére járni, de előbb-utóbb egyértelművé kell tenni ezt. Hiszen ma kaptam a régió, kaptam az Európai a Régió Bizottságától információt, hogy ellenzik az Urban Platform, a Városi Platform eh, gondolatát. Szerintem tévednek, de hát nem csoda, hisz nem látnak tisztán. Tehát még egyszer mondom, nem ellenezzük a tematikus koncentrációt, de itt a rugalmasság kérdéséről van szó. Szóval túl messze megyünk. Túl sok felelősséget vállal magára az Európai Bizottság. Szerintük rugalmasabbá kell tenni a rendszert, de nem szabad szabad kezet adni, bárki bármit csinálhat. Nem? Döntsék el, hogy mit akarnak, vállalják a felelősséget, tárgyalják le az Európai Bizottsággal, kössenek egy partnerségi megállapodást vagy szerződést. Ez a dolgok logikus menete, ezeket szeretem volna hangsúlyozni. Még sok mindent mondhattam volna, de, de a elnök asszony, nem akarok erre feltétlenül most választ kapni, de fel kell vetnem ezt a kérdést mindenképpen. Az ERFA milyen területen léphet fel. Most a, ne is beszéljünk egy pillanatig se a dohányról, szerintem ez egész egyszerűen hiba. De az ERFA nem használható fel a fejlettebb régiókban arra, hogy technikára vagy alapszolgáltatásokra költsenek. Hát mit, mit Mit értenek azon, hogy alapszolgáltatások, és mit értenek azon, hogy a fejlett régiókban technikára hát mit, mit, mit értenek ezen az, az irányelv hatája alá eső ö, létesítményekben az üvegház hatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése. Ezen például mit értenek? We must remember Köszönöm szépen, kollégák, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ez az ICT beruházásra piaci hozzáférhetőségen is múlik. Ez csak egy mellékes észrevétel volt. Két dolgot szeretnék kérni. Az egyik, hogy úgy látszik, hogy sok időnk van, de ez csalóka benyomás, mert sok a felszólaló is, úgyhogy kérném a felszólalókat, hogy röviden szóljanak, és próbálnak összpontosítani a mostani kérdéseinkre. Nem Olbricht úrnak mondom ezt, hanem egy általános észrevétel. Úgyhogy folytassuk az előadókkal, aztán utána az árnyék előadókkal. Utána a bizottsággal most Pusztináró úr jön. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a két előadó javaslatát, az általános szabályokat, illetve Olbricht úr dokumentumát. Ezeket az elképzeléseket teljes mértékben támogatom. Egy egyszerű tényt szeretnék hozzáfűzni a makroökonomiai stabilitással kapcsolatosan. A decemberi tanács javaslatot tett egy úgynevezett költségvetési unióra kötelező célokkal és olyan célokkal, amelyek az alkotmányos keretekre is vonatkoznak az eurozónán belül és azon kívül. Úgy gondolom, hogy a kritériumok, amelyek a makrogazdasági stabilitásra vonatkoznak, nem csak hogy átfedik egymást, hanem szükségtelenek is ott van a hatos jogszabálycsomag, ami része a gazdaság irányításnak, akkor miért csak a kohéziós politikát büntetik és kezelik így, visszatérve a kohéziós jelentésre? Természetesen az első észrevételem a Connecting Europe eszközre vonatkozik, ez jelenti a legnagyobb kihívást, és a kohéziós jelentésben szerepel is. Több aspektusát felvetették már a kollégák, Olbricht úr a legékes szólóban közülük, de más aspektusokat is szeretnék hangsúlyozni. Először is nyilvánvaló, hogy arról van itt szó, hogy 10 milliárd eurót elvonnak olyan szabályok szerint, amelyek nem átláthatóak, olyan kritériumok szerint, amelyeket nem lehet könnyen értelmezni, és amelyek nem is könnyen elfogadhatóak. Másodszor, ami a kezelést illeti, hogyan lehet ezt megoldani, vagyis a megosztott kezelést a központosított kezeléssel, a bizottság által szolgáltatott válaszok egyáltalán nem kielégítőek, legalábbis amit eddig hallottunk. Harmadik pont az elvekkel kapcsolatosan. Amit a bizottság javasolt, az az alapelv, hogy érkezési sorrend szerint szolgálják ki a tagállamokat, de egyáltalán nem a lottó sorsoláson vagyunk. Azokra az országokra kell összpontosítani, amelyeknek a legnagyobb szükségük van a kohéziós politikára, a 12 kohéziós tagállamra. Változásokra van tehát szükség, ha el akarjuk ezt fogadni, és a szakbizottságban meg akarjuk szavazni, később pedig a plenáris ülésen, illetve utána egyeztetni a, par- a tanácssal. In the housing sector. Aztán ami a lakossági ágazatban az energiahatékonyságot illeti, mint már korábban mondtam, lehetővé kell tenni, hogy ez az ágazat is részesülhessen a kohéziós alapokból. Ez a legjobb módja ugyanis annak, hogy támogassuk a kis és középvállalkozásokat, hiszen helyi fejlesztésről van szó, és a helyi szintet kell a leginkább fejleszteni manapság. Aztán a társadalmi hozzáférhetőség az energiához olyan időszakban, amikor emelkednek az energia árak, és egyre kevésbé tudják fizetni a számláikat az emberek, ennek óriási szociális költsége van, és a társadalmi nyugtalanság eredménye a jelenlegi válságnak. A gázkibocsátásokat csökkenteni kell, és így kell megfelelni a 2020-as célkitűzéseknek negyedik pont. Ez a legjobb módja annak, hogy megakadályozzuk a szankció kivetését kötelezettségszegésért olyan tagállamokkal szemben, amelyek nem tudnak megfelelni az általuk elfogadott követelményeknek, illetve azoknak a követelményeknek, amelyeket a csatlakozás előtt fogadtak el. Az ötödik pont, zöldebbé tenni, kell tenni energiánkat, de ehhez javítanunk kell az energiamixet mivel két tagállam is támogatja ezt, illetve két biztos is támogatja ezt az elképzelést, Hán úr is támogatta ezt, illetve ma délelőtt a Dán elnökség részéről is támogató hallókat hallottunk, úgyhogy a dokumentumomba be is illesztem majd ezt az elemet, ezt a javaslatot legközelebb ezt önök is megkapják. A bizottság tól nem kaptunk még világos választ, de az illetékes éppen Bukarestbe sietett. Világos definícióra van szükség a feltételességgel kapcsolatosan, mikor és hogyan lehet a kohéziós alapokat felhasználni olyan esetekben, amikor nem lehet alkalmazni a szennyező fizet elvet. Nagyon fontos, hogy Potocsnyik biztos készen áll erre, a régiók bizottsága és ez a szakbizottság is készen áll arra, hogy megvizsgáljuk, milyen feltételeket kellene alkalmazni, és milyen kritériumokat tudunk alkalmazni. Különben megnyitjuk a kaput egy olyan terület előtt, amely nem része a kohéziós politikának. Köszönöm szépen, és legközelebb még részletesebben beszámolok a csomagról. Köszönöm szépen, csak hogy pontosan lássunk. A jövőben lesznek majd olyan ülések, amelyeken ezekkel az egyes jelentésekkel foglalkozunk. Ma a témánk a javaslatok alapján az általános szabályozás. Négy horizontális kérdést tárgyalunk meg, és lehetőséget kívánunk adni az ágazati előadóknak is arra, hogy reagáljanak a horizontális kérdésekre ezek a horizontális kérdések érinthetik az ő általuk vizsgált jogszabályokat, úgyhogy elsősorban a tematikus koncentrációval, a kvótákkal, a rugalmassággal, a kondicionalitással, a régiókkal és a, ez egyszerűsítéssel szeretnénk foglalkozni az egyes jogszabályok összefüggésében. Ez most a témánk. Emlékeztetőről ennyit mondtam volna, Rika Menner következik. Kiitoksia puheenjohtaja. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A négy említett kérdésről tényleg csak tőmondatokban szólnék, hiszen beszéltünk már erről biztos, az, biztos úrral és a miniszter úrral is. Először is eh, lássuk a rugalmasság kérdését. A területi együttműködési eh, szóló rendelet, ahogy azt biztos úrnak már elmondtam, nem elég rugalmas, akár csak a tematikus koncentráció esetében ugyanez elmondható. Négy tematikus prioritásról beszélünk, amely nem veszi sajnálatos módon, nem veszi figyelembe a határmenti régiók problémáit, vagy a demográfiai kihívásokat, amelyről Konstanca saját beszámolójában beszélt. Tehát, vagy újabb tematikus prioritásokat veszünk be a listába, mondjuk 4-ről 5-re növelve ezt a listát, vagy bizonyos fajta rugalmasságot viszünk a rendszerbe, hogy a tematikus koncentráción keresztül ezt megoldjuk. Teljes mértékben tudom az előadó által benyújtott szövegtervezetet támogatni. Az Európai Szociális Alapra áttérve, ezzel kapcsolatban teljesen megegyezik a véleményem az előadókéval. Szerintem nem szabad külön pénzeket megpántukázni az Európai Szociális Alapra, 52% hangzott el. Egyetértek Konstancával, hogy a munkaerőpiaci helyzet országról országra, régióról, régióra változik, például a kkv támogatása nem mindenütt ugyanannyira célra vezető. A saját hazámban az a tapasztalatom, hogy az Európai Szociális Alap a kiegészítő nemzeti költségvetést, ezért e, azt javaslom, hagyjuk ezt a tagállamokra és a régiókra, majd ők eldöntik, hogy hogyan osztják fel ezeket a pénzeket. Ami a régió besorolását illeti, nos, lehet, hogy eltér a véleményem az előadóétól, teljes messzélességgel nem tudom támogatni a transition eh, átalakuló vagy átalakulásban eh, lévő eh, régió gondolatát. Ez a kategória szerintem nem elég átlátható a rendszer szintjén, ezért ez ügyben nem láttam olyan rózsásnak a helyzetet, mint az előadónk az egyszerűsítésről már rengeteget beszéltünk, ami az európai területi együttműködés vonatkozó rendeletet illeti. Nos, itt konkrét elemeket is figyelembe kell venni az egyszerűsítés terén. Például a 15%-os általányra vonatkozó javaslatot támogatom, a harmadik elem, amely az egyszerűsítésben szerepel, az a társ finanszírozás harmonizálását jelenteni az összes tagállamban, ezt csak támogatni tudom. Tudom, hogy ez majd komoly vitákat vált ki később, a későbbiekben. Ugyanakkor egyértelmű az álláspontunk, ahogy azt Konstanca már elmondta, az egyszerűsítésnek a legalsó szintre is el kell jutnia, hiszen a kérvényeket, a, a pályázatokat itt töltik ki, tehát a felhasználó számára fontos, hogy egyszerűsödjön a rendszer. Egyébként ez ügyben egész meglepően szkeptikusak voltak az érintettek. A nemzeti különbségeket persze itt figyelembe kell venni. Végül a kondicionitás kérdése. A makrogazdasági feltételrendszer kapcsolatban lesznek még bőven vitáink, e, lesznek még csörtéink ez ügyben. Én egyébként nem látom annyira sötéten a helyzetet, mint ahogy az kiderül az előadónk által letett szövegtervezetből, ahol Lambert ahogy azt Lambert mondta, talán vagy kollega, további információra van szükség az Európai Bizottságtól, mielőtt egyértelmű állás foglalást várhatnak tőlünk. De úgy érzem, hogy vannak pozitív ö, célok és fejlemények. Mi? Az ex ante előzetes feltételességet támogatom, bár ez az ETC rendelethez, ami az én asztalom nem kapcsolódik, mégis. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will mich... Äh, Nos, csak a rendelet módosítására utalnék az európai területi együttműködés tárgyában, és elmondhatom ezzel kapcsolatban, hogy egy munka dokumentum kidolgozásának szakaszában vagyok, ezt nem sokára bemutatom, megállapíthattam, hogy azok, akik megalapították az Európai Területi Együttműködési Csoportosulásokat, ezek, vagy akik ilyen alapítását tervezik, körükben nagy elégedettség tapasztalható a bemutatott rendeltervezet okán, tehát azok, akik már ilyen formációban dolgoznak, vagy tervezik ezt a jövőben, az ő javaslataikat a bizottság bedolgozta javaslatába. A nehézségek más szinten vannak, mégpedig ott, ahol az LGTC e az engedélyezi hatóságokkal konfrontálódik, ahol az F, ö, EGTC ö, jogi eszközt ö, konkurenciális vállalatnak tekintik, nem értik ezt az eszközt, vagy hasonló dolgok, vagy ahol azt feltételezik, hogy az EGTC-vel más célokat követnek, nem pedig a határokon átnyúló együttműködés javítását. Ezek tehát olyan kérdések, amelyek nem a bizottságot érintik közvetlenül, hanem azokat, akik már működtetnek EGTC-ket, illetve azon tagállamokat, ahol különböző szabályozó hatóságok működnek ezen a területen. Éppen ezért sokat segíteni, és ez egy felhívás a kollégákhoz, hogyha a ö, többi ö, rendeletre hivatkoznánk, tehát ez a rendelet nem állna elszigetelten, hanem ez egy olyan eszközként kerülne felfogásra, amely a támogató politikák lehetőségeit alkalmazni is tudja. Például saját regionális területi szempontokon túlmenően az Európai Unió támogatási politikájának elve is beilleszkednének ebben, mikor például a szomszédságpolitikáról van szó. Az ilyenfajta LGT cikknek rend lehetőségük kell, hogy legyen a jövőben arra, hogy azon harmadik államokkal, amelyek az EU határain vannak, ö, ilyen európai területi együttműködési csoportosulásokat tudjon kialakítani. Ez nem csupán a külpolitika feladata, hiszen a ö, túlnyúlóan is regionális együttműködést kell folytatnunk. Erre kell tehát helyezni a súlypontot. Az, hogy ezek a formációk vonzóak, ez megmutatja, hogy már több mint 20 ilyen formációt alapítottak a jelenlegi rendelet alapján, és további 20 van alapítás alatt, tehát ez egy rendkívül vonzó jogi eszköz amelyet teljes alkalmazásra kellene segíteni. Ennyit talán a helyütt részemről. Uh, thank you, Maria. Köszönöm szépen, Maria. Köszönöm szépen, elnök asszony, és hogy uh, ne húzzam túl hosszasan, uh, már én elmondtam néhány kérdést a szociális alapról, de továbbra is fontosnak tartom azokat a témákat, amelyekről úgy gondolom, hogy még nem folyt megfelelő mélységben vita. Ha alapfeltételezésekből kell kiindulnunk, akkor szeretném azért felvetni a minimális kvóták témáját a régiók számára, hogy megtudjam a véleményét a kollégáknak erről a témáról. Azért is mondom ezt, mert úgy gondolom, hogy meg kell találnunk egy konkrét álláspontot. És jelentést kell majd a több éves pénzügyi keretről készíteni, és ennek tartalmaznia kell a kvótákat is, ezért tisztázni kellene a szakbizottság véleményét ezzel összefüggésben. Azután szeretném megemlíteni a tematikus koncentráció témáját, Olbricht kolléga nyomán én is megerősítem, hogy korlátozzák a célkitűzések számát, de úgy gondolom, hogy ez csorbítja a hatékonyságot, ahogyan korábban is említettem, meg kell akadályozni az anomáliákat, a túlzott egységesítés okozta anomáliákat. Most az ötödik cikre utalnék, az szociális alapban, az alapban való részvétellel kapcsolatosan. Gagyiga kolléga beszélt a képviselet szintjéről és a nyomonkövetésről, a állami szint alatti szintekről beszélt, gondolom az autonóm köztársaságokról, illetve az autonóm régiókról és önkormányzatokról beszélt és ezeknek a regionális és helyi szerveknek a szerepét is fel kell tárnunk. Ezek azok a kérdések, amelyekre én összpontosítanék, és a kollégák véleményét szeretném ezekben kikérni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretne -e reagálni a főigazgató helyettes úr az elhangzottakra? Köszönöm szépen. Először elmondanám, hogy a bizottság részéről nagyra értékeljük az elvégzett munkát. Úgy gondoljuk, hogy a munkadokumentum haladásával egyre pontosabban értjük az álláspontot, vagy egyre pontosabban körvonalazódik az, és ez nagyon hasznos, ez nagyon jó kiindulási alap a jövőre nézve, hogy még összpontosítottabb megbeszéléseket tudjunk majd részletesen folytatni az egyes jelentésekről mivel is kezdeném, a négy különböző témával, és ezek közül is a tematikus koncentrációval. Úgy gondolom, hogy itt közös álláspontot látunk azzal kapcsolatosan körvonalazódni, hogy mire van szükség. Szükség van a koncentrációra, de rugalmasságra is szükség van. Nem az a cél, hogy a régiókat pénzköltésre kötelezzük olyan módon, aminek nincs is értelme. Úgyhogy közös a cél. A kérdés az, hogy milyen mechanizmussal tudjuk ezt megfelelően megoldani. Különböző mechanizmusok működnek az egyes alapoknál, de az RDF-nél például százalékos alapon határozzuk meg ezt a módszertant, és ez úgy látszik, hogy nem túl szofisztikált módszert. Hogyha különböző módokat vizsgálunk meg ennek megoldására, úgy gondolhatjuk, hogy elméletben az ideális megoldás az lehetne, hogy elvetjük az egységesítő megoldásokat és egyéni megoldásokat alkalmazzuk, de véleményem szerint ez kivitelezhetetlen, hiszen akkor teljes lesz a rugalmasság, és eseti alapon döntjük el az ügyeket. Ebben az esetben nem lesz következetes a megközelítésünk, és nem tudjuk elérni a célunkat. Ezt a tapasztalat is mutatja az előző tárgyalásokból, nagyon nehéz biztosítani a behatárolásokat, amikor ilyen módon tárgyalunk. Ezért rögzített paramétereket kell a rendeletben meghatározni, amelyek lehet, hogy egy kis gondot okoznak, hiszen nehéz döntéseket kell majd ezek nyomán meghozni, de úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja ennek. Érdekes volna megvizsgálni az önök javaslat javaslatait, vagy a megoldási javaslatait, és én nagyon szívesen megvizsgálom ezeket, áttekintve, hogy hogyan tudjuk kiigazítani ezt a rendszer, de végső soron valamiféle korlátozásra szükség van, a, és ezt a rendeletben kell megfogalmazni. Az is nagyon lényeges a rugalmasság szempontjából, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy az e RDF százalékok nemzeti szinten vannak meghatározva, nem regionális szinten, tehát megvan az a lehetőség, hogy árnyaltabb arányokat határozzanak meg régiók mentén a tagállamokban figyelembe véve a különböző szükségleteket és prioritásokat. Amikor kvótákról beszélünk, ez is a minimális ESF jutatásokra vonatkozó kvótára vonatkozik, és ez nemzeti szinten határozódik meg régió szinten. Ez is rugalmasságot ad lehető, tesz lehetővé és az ESF-re is vonatkozik ugyanez. Nagyon sok bizonyíték van arra, hogy szükség van a beruházásokra az Európai Szociális Alapból, különböző oktatási és foglalkoztatási tevékenységekre nézve, és egyre inkább ezt bizonyítják a tények, hiszen egyre növekednek az ifjúsági a fiatalok körében mért munkanélküliségi ráták. Mindez kapcsolódik az ESF felhasználásának kiterjesztéséhez is, ehhez a lehetőséghez, és a nagyobb integrációhoz is, ez alapvető kérdés, hiszen a célunk ezzel a jogszabályalkotási csomaggal a szorosabb integráció, ezt az előző időszakban szem előtt évesztettük, most megint felélesztettük ezt a szempontot, és ez az egyik legfontosabb szempont. Ez kapcsolódik egyébként a minimális részesedésekhez is, ami az Európai Szociális Alapot illeti. Azután az egyszerűsítésről. Üdvözlöm, illetve köszönöm Krél asszony visszajelzését azzal tekintetben, hogy a rendeletben mi szerepel most. Teljesen igaza van, mindezt meg kell erősíteni azzal a gyakorlattal, ami nemzeti szinten történik, és le kell vonni, hogy a gyakorlati tanulságokat a kedvezményezettek számára. Beszéltünk az e-kohézióról is. A tanulmányok arra mutatnak, hogy az egyik legnagyobb előny az, hogyha a tagállamok vég, megvalósítják azokat a rendszereket, amelyek elektronikus kommunikációt le- tesznek lehetővé a kedvezményezettek és a hatóságok között. Ez nagyon fontos cél volna. Mindez releváns abból a szempont ból is, hogy elkerüljük az úgynevezett gold plating jelenséget. A bizottságnak az a javaslat, hogy a tagállamok jelezzék, hogy hogyan csökkentik az administratív terheket a kedvezményezettek számára, és ezt számszerűsített eredményeket támasszák alá, így elősegítve a javaslatok gyakorlati megvalósulását nemzeti szinten ami az éves előrehaladási jelentéseket illeti. Ezen a ponton alapvetően Grossz asszony pontosan érzékeltette a helyzetet. Alapvetően jelentéstételi módszerre van szükség, amely tartalmazza a kulcs fontossági adatokat ki, egészítve néhány fontos ponton részletes elemzéssel. A szokásos éves jelentési folyamatnak szinte automatikusnak kell lenni, hiszen ez a tagállamok monitoring rendszereiből származik, és ezért viszonylag kis terhet jelent, gyakorlatilag adatokat kell átvinni, és ezeknek a továbbítása standardizált módon folyhat, folyhat elektronikusan. És a részletes elemzések alapján a hatóságok megoldási javaslatokat tehetnek. Úgy gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott megoldás a kapott információk összefüggésében. Ami a feltételességet illeti, a makroökonómiai, illetve költségvetési feltételekkel kapcsolatosan fontos megvizsgálni, hogy részletesen mit is javasolt a bizottság. Ennek két fontos összetevője van. Az egyik az, hogy már most is van visszhangja annak, amit megpróbálunk elérni, vagyis egyfajta trigger mechanizmust szeretnénk a partnerségi programokban kialakítani, amikor a körülmények ezt megkövetelik. És most, amikor nagyon magas a fiatalok körében a munkanélküliség, akkor pontosan ilyen különleges körülményekről beszélünk, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan programozzák az alapokat a tagállamok, és nincs -e szükség arra, hogy ezt megváltoztassák Vagyis az úgynevezett makrofiskális feltételesség, ez egy mechanizmus, megvizsgálva, hogy nem kellene megváltoztatni a pénzek elosztását. A második dolog, ami a felfüggesztésekhez vezethez olyan helyzetekben, amikor egy tagállam szisztematikusan nem felel meg az ajánlásoknak, amelyek az egyensúlytalanságok vagy a hiányok kiküszöbölésére vonatkoznak. Akkor mondhatják azt is, hogyha egy tagállam szisztematikusan meg hiúsul, nem tudott intézkedéseket tenni, és ezzel kockáztatja a saját helyzetét és más tagállamok helyzetét is, akkor valaminek történnie kell, nem folyhat minden ugyanúgy tovább, mint az addigiakban. Ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy maradjon döntési mozgástér a szankciók tekintetében, vagyis hogy figyelembe lehessen venni a helyzet súlyosságát, hogy milyen gyakran fordul elő a tagállam részéről ez a kihágás, illetve hogy mi ennek a gazdasági hatása. Biztosítandó az arányosságot. Azután egy szót szólnék az etikai szabályzatról is. Ezt is említették, és nagyon lényeges vonatkozás ez. El kell mondanunk, hogy párhuzamosan azzal, amit a CSF-fel kapcsolatosan végzünk, ezzel párhuzamosan láthatóak legyenek a bizottság erőfeszítései, és ugyanezt csináljuk az etikai szabályzattal is. Ez egy informális dokumentum, ez egy munkadokumentum, és a legfontosabb összetevőket már tartalmazza, hasonló az ütemezési terv, vagyis, hogy február végére, vagy egy kicsit később fog majd rendelkezésre állni. Talán vissza kellene térnem a Connecting Europe eszközre, többször említették, nagyon röviden reagálnék. Úgy gondolom, hogy arra kell összpontosítani, hogy mit szeretnénk elérni ezzel a pénzzel, és azt kell mondanunk, hogy eddig kudarcot vallottunk. Pontosan ezért vannak hiányosságok, és ezért nem jöttek létre a határokon átnyúló kapcsolódási pontok nagyon fontos tentéhálózatok között amikor egy operatív programra pénzt fordítunk, a tagállam dönti el, hogy ezt hogyan, dönt, hogyan használják el, és lehet, hogy ezek az összekapcsolódások nem közvetlen prioritást jelentenek a tagállam számára, és ezért hátrébb sorolták ezeket. Ezzel a problémával foglalkozik a Connecting Europe eszköz, és hogyha megnézzük a prioritásokat, akkor ezeket összefüggésükben kell szemlélni, és a pipeline elképzelést kell követni, vagyis hogy megfelelő ütemezésben legyen egy terv a különböző infrastruktúra projektekről, és ezeket megfelelő módon, akár különböző módon is lehessen finanszírozni, és legyen egy priorizálás, és ami az érkezési sorrendet illeti, ezt úgy értettük, hogy az pályázati kiírások esetében a tagállamok azonnal készen álljanak a következő projekttel megfelelő időpontban, és ezt lehessen is finanszírozni a Connecting Europe eszközből. Ami pedig a CSF-et illeti legfontosabb intézkedések kapcsán a legfontosabb intézkedések fogalma arra vonatkozik, hogy iránymutatást adjunk arra vonatkozólag, hogy milyen beruházásokat finanszíroznak az egyes alapok, de erre majd vissza kell térnünk, amikor a bizottsági dokumentum elkészült. Visszatérve az ETC-re és a tematikus koncentrációra, részben válaszoltam már azokra a felvetésekre, amelyeket az imént említettem, de van még néhány hangsúlyozandó dolog. A közlekedéssel kapcsolatosan van egyfajta kiterjesztés. A közlekedés nagyon releváns a határon átnyúló programok összefüggésében, egy olyan megfogalmazásban, amiben hivatkozunk erre a beruházási prioritások programjában az LTC-n e belül. I can do a lot of things, but uh, I, I depend on how long you will speak. I mean, if you, as you are... Attól függ, hogy mennyi még a mondani valója. Hány percre van még szüksége? yeah, I think the, the, the... Nos, azt hiszem, ha jól értettem a kérdés, az átmeneti vagy átalakulóban lévő régiók jövőjére vonatkozott. Volt konvergencia jó, illetve nem konvergencia régiók, akik a 75 és 90 os GDP átlag közé eh, esnek, ahogy csökkent a támogatások mértéke. most a tematikus koncentráció változó itt, tehát ezen régiók esetében figyelembe veszük a tematikus koncentrációnál a sajátos helyzetüket, és a társfinanszírozásban is differenciáltan kezeljük őket. Tehát egyrészt úgy véljük, hogy az átalakulóban lévő régiók e, fogalma beleillik a kohéziós politika és az Európa 2020-as stratégia összekapcsolásának logikájába. Ugyanakkor a többéves pénzügyi terv e, be is illeszkedik. Folytassuk akkor az árnyék előadókkal. Godmanis úr. Elnök asszony, az a baj, hogy a fő előadókkal kell harcolni a hozzászólási időért. We prepare for the main legislative package. Nagyon szigorúak vagyunk, ugyanis a különböző jogszabályalkotási csomagok szerint járunk el. Take not long, you know. Ismer engem, elnök asszony, röviden fog beszélni. Beszéljenek helyettem a számok. Először is nagyon köszönjük ezt a munkadokumentumot, a másodikat. Ez bővebb és kiterjed azokra a kérdésekre, amelyekről legutóbb csak szóban tudtunk tájékozódni. Másodszorban, amit Hán úr válaszolt nekem, a országok felelőssége, hogy hogyan vonják be a régiókat a döntéshozatalban. Már elnézést, de az előadók egyértelműen lefektették a partnerek fogalmát. Miért? Egyszerű a válasz. A területi együttműködés 32%-kal több pénzt kap ebben a pénzügyi tervben, 8,8 milliárdról beszélünk, következőben 11,7 milliárdról. Valamivel kevesebb, mint 3 milliárdra különbség nagy szövetségi állam és a szomszédos kis állam, hogyha nem aktívak a régiók, akkor határmenti együttműködés nem lesz. Hogyha az abszolúciós kapacitást nézzük, akkor láthatjuk, hogy ezen projektek esetében ez nem alakul valami rózsásan, éppen ezért egyértelmű, hogy amit az előadó úr is mondott, egyértelmű szabályokat kell lefektetni. Nem lehet mindent az államokra hagyni, hogy hogyan mondják be a régiókat. Na mindegy, lássuk a rugalmasságot és a kvótákat, hogyha Hán úr is elmondott ezzel kapcsolatban a három dolgot. Kutatás, határon átnyúló munkanélküliség elleni programok és energiamegtakarítás. Ez már évekkel ezelőtt eh, papírra került de hát nem mondhatjuk könnyen, hogy több pénzre van szükség, hiszen olyan példákat hozhatnak, amely, ahogy 20-15 évvel ezelőtt másképp ezek az országok rengeteg pénzt kaptak, ezek most nem akarok nevekkel dobálozni, tudjuk, hogy melyik országokról beszélünk, akik évtizedeken keresztül óriási pénzeket nyertek el, most pedig az IMF segítségére mentőcsomagjára szorulnak. Ez ügyben tehát a prioritások és a rugalmasság kóták ügyében meg kell állapodnunk a bizottsággal. Nem lehet mindent teljesen rugalmasra tenni, a balti tenger térsége teljesen eltér a földközi tenger térségétől. Na, nem ilyen egyszerűek. Egyszerű ez a kérdés. Lássuk most a régiók kategóriáját. Szeretném, hogyha nem lenne irítség a régiók között. Megint csak nézzük a számokat, hogyha a Connecting Facility, a Connecting Europe eszközt kivesszük ebből, a kohéziós politika 17 milliárddal kevesebbet kap az elkövetkezendő 7 évben. Több mint 4%-kal csökken ez. Hogyha bevesszük ide ezt az eszközt, akkor 6%-kal több lesz. Hát ez egy jó kis játék a számokkal. De először is a péntek este kezdődik majd az MFF tárgyalás felülről lefelé, és ahogy Lewandowski biztos úr is mondta, a felülről lefelé kezdődő tárgyalások majd szépen megnyírválják a kohéziót. Nem könnyű dolog ez, itt kell megvégnünk ezt a harcot. Ami pedig a régiókat illeti, amire igazán választ várunk az Európai Bizottságtól. Ne legyünk irigyek egymásra, az egyik ország kohéziós, a másik átalakulóban lévő régió a harmadik pedig a versenyképes kategóriába tartozik. Nem szabad elfelejteni, hogy az egy főre eső számok mutatnak. Elképzelni se tudom, hogy 46%-kal fog, ha 46%-kal nő majd a lakosság arány, hiszen egy főre eső számokkal sakkozunk. A bizottságtól ezért azt követeljük, hogy egy főre eső különböző jelzőszámokat mondjon nekünk. 40 milliárdal kevesebb, az mínusz 20 százalék kapnak a kohéziós régiók, az átmeneti régiók, vagy átrakóban lévő volt konvergencia régiók 40 milliárdot többet kapnak, mínusz 2-3 százalékkal számolhatnak versenyképes eh, régiók. Ez az egy főre jutó számok egyszerűen nem fogják ezt majd kiadni, és akkor eh, ezzel megágyazunk az ürügységnek, ha egymásra mutogatnak majd eh, újjal. Persze, ti több pénzt kaptok, mint mi, Szerintem egyébként alapvetően a bizottság jó munkát végzett, de hát ezt alaposabban el kell magyarázni. Végül az egyszerűsítés. Kérem, kérem, ezzel ne is számoljanak. 2007 és 13 közötti időszak bonyolultabb, mert további audit ellenőrzési eljárásokat is bevezettek a nagyobb projektekre, és 2006-nál ez tehát bonyolultabb, de a hiba arány is jelentősen csökken, a számvőszéknek, az Olafnak se kell annyit eh, vizsgálódni, mint korábban. Ez tehát egyértelmű. Az Európai Bizottság nem fog úgy egyszerűsíteni, hogy rugalmasabban lehessen játszani a számokkal, hiszen hogyha nő a hiba arány, az mindenkinek rossz. Meggyőződésem, hogy egyáltalán nem logikus, hogy még több, még egyszerűbben elköthető pénzt adjanak nekünk. Nem, ez nem megy. Alaposan át kell azt gondolni, hogy hogyan egyszerűsítsünk. Végezetül ex post vagy ex ante, tehát előzetes vagy utólagos követelményrendszer, kondicionalitás, hát itt teljes a kavar. Van a hatos csomag, ebben van három olyan jogszabály, amely a gazdaságra, a gazdaság kiegyensúlyozottságára szankciókkal együtt vonatkozik, három pedig a fiskális szigorra vonatkozik. Rendben is van ez. Az a baj, hogy ezek csak az eurózóna országaira kötelező, vonatkoznak kötelezően. Az eurózónán kívüli tagállamok számára ez nem kötelező, csatlakozhatna, de dönthetnek úgy is, hogy fitket hánynak ezekre a szabályokra. 26 állam és kormányfő megállapodott a decemberi csúcson, hogy év közepéig egy új fiskális szerződést kötünk, ami még szigorúbb szabályokat vezet be másfél százalékos strukturális költségvetési hiány célra, de csak 26 a 27-ből. A hatos csomag sem kötelező. De ha nem kötelező Hiába fogadjuk el ezeket a jogszabályokat, továbbra is csak az eurózónára lesz ez kötelező. Itt tehát egy nagy kérdőjel lóg a levegőben, hogy az Európai Bizottság megpróbálja valahogy a, a partnerségi megállapodásokat, e, vagy az előzetes kondicionalitást a kohéziós politikára csak erre vonatkozóan akkor az úgy tűnik, hogy ha az eurózónán kívüli országok számára a hatos csomag és a decemberi fiskális eh, szerződés rám nem vonatkozik kötelező érvényel, de hogyha akarom a kohéziós pénzt, akkor mégiscsak alkalmaznom kell. Hát ez nagyon rosszul néz ki. Hogyha ez a, ha kidobnak az ajtón, eh, visszamászom az ablakon megközelítés. All our countries for cohesion policy. A kohéziós politikákra vonatkozik, vagy itt van egy külön szabály mondjuk a britekre, a magyarokra, aztán az eurozónára, az eurozónán kívüliekre. Hát ez, ez, ez így nem megy. Ezeket ugye a decemberi megállapodás szerint ez év, tehát még nyár előtt egy kormányközi fiskális szerződés születik teljes a zavar, hogy mi kötelező, kire vonatkozóan és mi nem. Egész egyszerűen nem találtam ez idáig annak az alapját, hogy Oli Rén mi alapján mondhatja, hogy Magyarországtól elvesznek egy milliárdnyi kohéziós pénzt. Hiszen a legutóbbi évben 1,2 milliárdot kaptak, a pénz 85%-át elveszik Magyarországtól. Egyszerűen nem találtam a jogalapot erre. Hán úr azt mondta, hogy 2013-ra ez vonatkozik, majd 14-re a kötelezettség vállalásokban. Tehát 2013-ban ez a kifizetéseket is érinteni. De hát milyenek a jogalapja? Nagyon óvatosan kell eljárnunk, hiszen egyébként teljesen bolondok leszünk. A, a jogalap létezik, mondja az elnök, és a kohéziós alap rendelet erre az időszakra lehetőséget ad, hogy pénzt felhasználják, de csak lehetőség nem kötelező. Kollégák, három perc maradt fejenként, hogyha meg akarjuk hallgatni a Nicholas Martin válaszát is. Fél hét után ugyanis már csak tolmácsok nélkül folytathatjuk. Kornélia. Ja, ich hoffe, das Atmen zählt nicht so Remélem, hogy három perc alatt be tudom fejezni. A frakciómnak nem túl sok lehetősége volt 30 másodpercben valamit a munkadokumentumról mondanék, amelyet a két jelentéstevő Konstance Krél és Lambert van Nisztároly mutatott be. Azt hiszem, hogy ezeket a delegált jogi aktusokat még nyugodtan meg kell vizsgálnunk, hogy hol kell ezeket alkalmazni, hol nem a teljes csomagban, a rendeletek teljes csomagjában. A közös stratégiai keret nem kellene, hogy ez tartozzon. Az itt felvetődött kérdést illetően a munka dokumentumról. Nos, a mi frakciónk az első variációt a szabályos jogalkotási eljárást javasolta. A második dolog a partnerségi megállapodások. Ezt külön kellene kezelnünk, nagyon sok dolog nyitott, még nem világos, hogy ki lehet partner, mennyire legyen ez kötelező, milyen időtartamokat irányoztak erre elő. Nagy problémánk van az operatív programokkal is, hogy ezt egy kalap alatt kezeljük ezekkel. Harmadik pont, prioritások és tematikus koncentráció egy dologról gondolkodjunk el, mire is jó ez, miért is akarjuk ezt. Vannak tematikus célok, ezek fel vannak sorolva, mire van szükség most, miért van szükség a prioritások kijelölésére? Arra, hogy megakadályozzuk a visszaéléseket, vagy arra, hogy politikai spújpontokat akarunk különösen támogatni? Mire jó a tematikus koncentráció, hogyha ezt tisztázzuk, akkor egy lépéssel előre jutunk ezek a fogalmak nincsenek tisztázva szerintem, és újra és újra ezekben a problémákban ütközünk kvótek. Ugyanúgy látom ezt, mint a két jelentéstevő. Ezek a szigorú kvóták ez a rögzítés, ez nem kedvező az, e az ERFA vonatkozásában is a 25 százalék, amiről Konstanca Krél szólt, az ESZ esetében az észszerű, az összes többi az nehézkes. Kondicionalitás, ez egy kérdés a bizottsághoz. Miért kellene fizetni egy régiónak azért, mert egy tagállam nem tartja be az kötelezettségeit. Ez senkinek nem használ, a régiónak sem, aki nem is vétkesebben, sem pedig az országnak. Ez a makroökonomiai kondicionalitás, nem tudom, hogy ezzel hogyan tudunk tovább jutni, és az ex-ante feltételrendszerrel ez egyfajta fenyegetés azok számára, akik támogatásokat akarnak igénybe venni, erről is el kell gondolkodnunk. Aztán még egy dolog, az átmeneti régiókat illetően igen, szükség van erre a köztes kategóriára, szükség van egy ilyen kategóriára, és hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor ez nem egy szürke tömeg, hanem itt is különböző régióformák vannak ezen köztes kategórián belül, amelyeket különbözőképpen kezelnek, teljes mértékben joggal. Azt hiszem, hogy itt pontosabban meg kell néznünk, hogy ezek milyen régiók, honnan kerültek ebbe a kategóriába, meg kell néznünk a statisztikai hatást is. Itt a 75% fölött van ez az arányszám. Nos, az egyszerűsítésről nagyon gyorsan az akkreditálás kulcs szó, erre szintén, itt még szintén szükség van vitára. Azt hiszem, hogy a világnak nincs szüksége akkreditációra, és az éves lezárásoknál is el kell gondolkodnunk a túlságosan nagy bürokratikus teherről, ami adódhat ezáltal. Az utolsó dolog a rugalmas tétel, a cross-financingról, ha beszélünk, ezt üdvözlöm, azt hiszem, hogy ezt ki kellene terjeszteni, nem pedig csökkenteni. Kérdésem a bizottsághoz, hogy hogyan lehet ezt elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mihály Tremakulus. Köszönöm, Köszönöm szépen, köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek ezért az ülésért, amelyet az árnyék jelentéstevőkkel tartottak. Zöldekként egyetértünk a jelentéstevőkkel, ellenezzük a makroökonomiai kondicionalitást, más elemeket is említhetnék, mint például a költségvetési tartalékot, amely ö, jobb eredményekhez vezethet, ezt támogatjuk. Nos, vannak ö, olyan a régiók, amelyek esetében a bizottságnak a programokat hatékonyabban kellene végrehajtania. Ami az új pontokat illeti, a kapacitás erősítés, a jogalkotásban. Azt hiszem, hogy ezek jó irányba mutatnak. Köszönöm szépen. Lukacsivszka. Köszönöm szépen, Lukacsivszka kolléga. Köszönöm szépen, egyetértek sok mindennel, ami már elhangzott. Nem szeretném megismételni ezeket, de hogyha megvizsgálom a különböző alapokból származó eszközök felhasználását, akkor azt hiszem, hogy nem kellene nagyon szigorú szabályokat bevezetni a arányok, a tematikus csoportok és a többi esetében. Azt hiszem, hogy a legtöbben közülünk ugyanabba az irányba halad, meg kellene talán határoznunk egy minimális küszöböt, de ezt követően a tagállamoknak bizonyos rugalmassággal kellene rendelkezniük annak érdekében, hogy saját viszonyaikhoz alkalmazkodni tudjanak. Csak így módon lehet megvalósítani a, például az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit, ami pedig a mai ülésünket illeti. Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a tematikus célkitűzések fontos témát jelentenek. Nem tudom, hogy miért 11 kitűzést határoznak meg, nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni. Úgy vélem, vélem, hogy későbbiekben még alkalmunk lesz vitára, de szeretnék visszatérni erre a kérdésre majd. Szintén szeretném kiemelni, hogy amikor a partnerségi szerződés, szerződésekről beszélünk, akkor számításba kellene vennünk a helyi hatóságok véleményét is. Nem lehet nekik jogszabályt készíteni az ő részvételük, ő bevonásuk nélkül. Ami pedig az ex ante feltételeket, az előzetes feltételeket illeti, ezeket nem határozták meg jól. Nos, ezen hiányosságok ellenére ezek a feltételek nagyon fontos következményekkel járnak. A bizottság dönthet bizonyos kifizetések egészének vagy részének felfüggesztéséről. Azt hiszem, hogy ezek az ex ante feltételek valóban jól kifejtendők a szövegben, vagy legalább egy forrást kellene meghatározni, amely ezen feltételek elveit leírja. Ami a makroökonomiai kondicionalitást illeti, erről ma nagyon sok szó esett. Ebben az esetben is fel lehet függeszteni a kifizetéseket, ezt megteti a bizottság, hogyha a makroökonómiai feltételek nem teljesülnek. Szeretném felhívni a figyelmüket egy pontra. Ma ezek a makroökonomiai feltételek valóban a globális helyzettől függenek, amely napról napra változik. A régiók gyakran nem rendelkeznek befolyással erre a globális helyzetre. Nem lehet tehát a régiókat megbüntetni olyan hibákért, amelyeket nem ők követtek el. Ami pedig az Európai Szociális Alapot illeti, még egyszer ismételném, amit már kezdetben elmondtam, minden egyes tagállamnak megvannak a saját igényei, és saját lehetőségei, meg kell, hogy határozza ezen források volumenét. Köszönöm. Georgios Stavrakakis. Georgios Stavrakakis. Szeretnék köszönetet mondani a két előadónak a munkadokumentumért. Úgy gondolom kiváló munkát végeztek, világos ez a dokumentum, és világosan kiderül belőle az álláspontjuk is, és arra is rámutat, hogy mi igényel még további elemzést. Támogatom az álláspontjukat, és négy kérdést vetettek fel, ezek közül az egyszerűsítésről szeretnék szólni. A rendeletek egyszerűsítése az Európai Parlament egyik legfontosabb követelménye volt a következő programozási időszakra nézve. Amikor az általános rendeletre pillantottam, azonnal feltűnt, hogy a, az egyszerűsítés összetett eljárás vagy folyamat. Nem egészen világos, hogy megfelel -e ez a mi elvárásainknak, a miénknek és azoknak a szereplőknek, akik részt vesznek a kohéziós politikai végrehajtásában. Két további kérdést szeretnék felvetni. Az egyik egyszerűsítési javaslat, ami 2008-ban, 9-ben született, a következőképpen hangzott. Ahelyett, hogy 100%-ban a bizottság és a tagállamok állapodjanak meg a programokban, az volt a, megállap, a javaslat, hogy a partnerségi szerződés legfontosabb pontjaiban állapodjanak meg, és a tagállamra ne háruljon olyan mértékű bürokrácia, és fokozódjon a rugalmasság. Az Európai Bizottság megvizsgálta-e ezt a lehetőséget? Ez volna a kérdésem. A második gondolatom a következő. A rendeletjavaslat azt mondja, hogy három kohéziós politikai alapot lehet felhasználni egyidejűleg az operatív programokra, de nem a prioritás tengelyekre. Az Európai Bizottság megvizsgálta-e a prioritás tengelyek alkalmazását ezen a ponton? Nicolas Martinhoz fordulok. Kérem, hogy ne szóljon túl hosszasan, hiszen még szeretnénk, hogyha a két előadó is tudna reagálni. Köszönöm, elnök asszony áttekinteném eh, a legfontosabb kérdéseket, amelyeket feltettek. Azzal kezdeném, amit az európai területi együttműködésről említettek. Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a programozási területeknek eh, eh, területeket bizottsági határozatban kell elfogadni, tehát nem maguk a tagállamok döntenek erről egyoldalúan mi is úgy képzeljük el, hogy a programozási területek az területi együttműködési programokban kiindulási pontból a 2013-as helyzetet veszik majd figyelembe, de egyértelműen szükség van ennek a pontosítására, úgyhogy itt azért vannak bizonyos biztonsági elemek. Ami azt illeti, hogy világos adatokat hogyan tudunk szolgáltatni, ennek utána fogok nézni, talán két oldalúan egyeztetünk majd erről. Kérem, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Természetesen az a bizottságnak fogom szolgáltatni ezeket az adatokat, nem csak az érintett képviselőnek. Ami az egyszerűsítést illeti, nem kell ezt úgy beállítani, mintha ellentmondás volna az egyszerűsítés és a hiba arány csökkentése között ellenkezőleg. Az egyszerűsítés olyan mechanizmus, amely pontosan elősegíti a, az er, a hiba arány csökkentését, különösen a jogosultsági szabályok területén. Ha világosak a szabályok és egységesek, akkor ez is mód arra, hogy csökkentsük a hibák előfordulásának kockázatát gyakran úgy fordulnak elő ezek a hibák, hogy valaki pontosan nem érti a szabályokat, ez az egyik legfontosabb célkitűzés tehát. És úgy gondolom, hogy e felé el is mozdultunk már a tematikus koncentrációról. Miért szükséges ez? Egyszerűen azért, mert a tapasztalat arra mutat, hogy ha megpróbálunk mindent elérni, akkor semmit nem érünk el. Valamiféle fókuszra van szükség a finanszírozásban is, és összpontosítani kell a beruházásokat, a befektetéseket, hogy megfelelő hatást érjünk el, ez az oka ennek. Hasonlóképpen az előzetes kondicionalitás is hasonlóképpen működik, azt látjuk a tapasztalatból, hogyha nincsenek meg a megfelelő előfeltételek, akkor ez veszélybe sodorja a beruházások sikerét. A keresztfinanszírozás tekintetében Azért csökkentettük a keresztfinanszírozási lehetőség összegét, vagyis hogy az RDF alapokat olyan, olyan projektekre használják, amelyeket egyébként a szociális alapból szoktak, és fordítva. Tehát az az oka ennek, hogyha megvan a lehetősége a több alapból finanszírozott projekteknek, akkor itt az integrálásnak nagyobb a lehetősége, és megvan a lehetősége annak is, hogy egyetlen műveletet különböző alapokból finanszírozzanak, különböző programok keretében, hogy több rugalmasságot tudjunk biztosítani, és több forrás lehessen egyszerre használni. Visszatérve az előzetes feltételességre, ezen a ponton természetesen nagyon részletesen fogalmaz a rendelet, annak is a negyedik melléklete. Egyetértünk azzal teljes mértékben, hogy olyan rendszerre van szükség, amely működőképes, és ez nagyon fontos része annak, hogy magát a politikát még inkább teljesítményközpontúvá tegyük. Azt is biztosítani kell, hogy megfelelő egyensúly alakul ki a világos kritériumok között, amelyeket aztán a bizottság objektívan tud értékelni, a Dán elnökséggel való egyeztetésekben és itt a Regi Bizottságban úgy gondolom, hogy feltárhatjuk annak lehetőségeit, hogy hogyan tudjuk megtartani a legfontosabb alapelemeket, viszont ugyanakkor javítani az egész mechanizmust. Ami a partnerségi szerződéseket illeti és a programokat, ezen a ponton természetesen megint csak kiegyensúlyozott megoldásra van szükség, a dokumentumok érjék el a céljukat, ugyanakkor ne legyenek túlságosan vaskosak. Szeretnénk különösen megvizsgálni azt, hogy a programokat hogyan tudjuk úgy módosítani, ahol szükséges, hogy egyszerűbb legyen az az eljárás, amit alkalmazunk, mint ami most használatos. Meg kell vizsgálni, hogy a szöveget hogyan lehet kiigazítani ezzel a céllal, és nyitottak vagyunk arra is, hogy megvizsgáljuk annak a lehetőségét. Ez egyébként a tanácsi munkacsoportban is folyamatban van. Tehát, hogy hogyan tudjuk kizárni a párhuzamosságokat. A prioritás tengely vonatkozásában. Itt a kulcsfontosságú cél a programok strukturálásában az volt, hogy kap, tartsuk meg a kapcsolatot a tematikus célok között és az Európa 2020-as stratégia célkitűzései között. Ezt nem szeretnénk felvizezni. Ez alásná a legfontosabb céljaink teljesülését. That was really fast. Uh, Constant... Ez nagyon gyors volt. Konstanza, majd Lambert. Eigentlich will ich gar nicht nem akarok további nagy kommentárokat fűzni az elhangzottakhoz. Egy-két, doliga, egy-két kérdés felvetődött. Kérném, hogy a bizottság az egyszerűsítés témája kapcsán dolgozzon ki egy dokumentumot, ahol kifejti világosabban, hogy hol vannak az egyszerűsítés kulcs elemei, és ezt a dokumentumot kérem, hogy a szakbizottság rendelkezésére bocsássák. Ez nagyon észszerű előkészítése lenne a meghallgatásunknak. Azt is kérném, hogy a jövőben talán a vitát az egyes rendelkezéseket illetően sokkal erőteljesebben az adott dokumentum köré csoportosítsuk, mert hogyha mindig ilyen nagy körökben vitázunk, akkor soha nem kerül senki időben sorra, és talán a politikusoknak az adott rendeletre kellene összpontosítaniuk, és ez az intenzívebb munkavégzés lehetővé tenni. Köszönöm. Hát, eh, Köszönöm. Néhány gondolat még. Part from the ESF, the ideas was very fruitful today, but... Nagyon gyümölcsöző volt ez a mai vita, de remélem az ERFA-val, a regionális fejlesztési alappal kapcsolatban. Az azért felelős előadók árnyékra adókkal is meg tudjuk ezt ismételni, hiszen ezzel kapcsolatban is éreznem kell a hangulatot, a közhangulatot. És vannak még a fejemben kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy a tematikus prioritásokat ők hogyan értelmezték. Egy ilyenre mindenképpen sor kell, hogy kerüljön. Ne csak munkacsoportban, hanem nyíltabban, talán célra vezetőbb Ugyanez igaz a halászatra és a tengerhajózásra. Van egy kezdeményezés, az ITRE szakbizottság szervez egy egy meghallgatást az egyes célkitűzés témájában, hiszen kiválósági központokra van szükség kutatásban, fejlesztésben, innovációban, és talán nem lenne botorság, és az ITRE bizottság is ezt szeretné szerintem, hogy közösen szervezze ezt a Regi és az ITRE. Alapvetően a mi asztalunk ez a téma, de hát mi ne rendeznénk ezt együtt. Március 20-án mi is rendezünk egy meghallgatást. Talán a gyakorlati tapasztalata rendelkező gyakorlati e, szakemberekkel is érdemes egyeztetni, mert gondolatban nincs hiány az itt ülő fejekben, de hát a módosító benyújtás előtt jó lenne a gyakorlati szakemberekkel is mindenképpen e, egyeztetni, hogy valóban javítsunk, ne roncsunk a helyzetem. Ezért mondom, jó e, hollandhoz méltó módon pragmatikusan kell viszonyulnunk ehhez a kérdéshez, pragmatizmus minden előtt. Szerintem elindultunk a jó úton. Elnök asszony, önhöz fordulok. Kérem, hogy derítsék, hogy mondjuk az Agrárbizottságban és a többi érintett szakbizottságban hogyan tervezik a dolgokat, mi a menetrend, ha mi mondjuk szeptemberben szeretnénk a plenárisan az első szavazást megtartani, akkor jó lenne tudni, hogy ők mit terveznek, mit akarnak, hogy ne legyenek eljárási szempontból túl nagy különbségek közöttünk. Köszönöm. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy eddig kitartottak. Köszönöm, és mindenkit emlékeztetnék, hogy holnap folytatjuk Eh, nem csak a vitával, hanem szavazunk is. Köszönöm az Európai Bizottság eh, képviseletében a főhelyettes főigazgatónak is, hogy itt volt közöttünk.